liebe Kollegen, liebe Kolleginnen, äh, ich begrüße Sie. Kedves kollégák, szeretettel üdvözlöm Önöket. Látják, hogy a szokásokkal ellentétben nem Malcolm Harbour itt arra kért, hogy helyettesítsem, mert ő ma egy konferencián vesz részt, és az összes alelnök is távol van. Ennek ellenére bízom abban, hogy nagyon jól fogunk együtt dolgozni, és hogy majd még később többen megérkeznek hogyha nincs olyan túl sok képviselő jelen, akkor több ideje van a jelenlévő néhány képviselőnek, lássuk ezt pozitívan. Kedves kollégák, szeretnék, szeretnélek tájékoztatni titeket arról, hogy tegnap a koordinátorok ülésén szó volt az First Agreementről, az első olvasatbeli megállapodásról, komiasszony jelentése a szabványosításról, tehát ezt vitattuk meg tegnap. Kicsit hosszú volt a vita, és úgy döntöttünk, hogy kísérletet teszünk az első olvasatra a tanácssal, első olvasatvali megállapodásra, mert a tanács láthatóan készen áll arra, hogy lépjünk. Azután a két dossziéről volt szó, amiről majd szavazni kell a szakbizottságban. Tudjátok, hogy szükség van szavazásra, a, és 21 igen szavazat kell a döntéshez a szakbizottságban ahhoz, hogy ez az ügy ilyen módon elindulhasson. Még egyszer fogok erre majd emlékeztetni, eh, mielőtt eh, sor kerül a szavazásra, annak érdekében, hogy azokat a kollégákat is eh, tájékoztassuk, akik most nincsenek itt. Az első napi rendi pontra térjünk rá, és ez szinte már kínos, mert ma nem csak elnökölöm az ülést, és koordinátor vagyok, hanem még ráadásul előadója is egy véleménynek. Hát ezt a véletlen hozta így. A Gebhardt jelentés tárgya hozzáférés alapvető mindenki számára hozzáférhető bankszámlához. Ennek a véleménynek az előadójaként nem fogom felsorolni, hogy ki mindenki nincs itt az árnyék előadók közül, Remélem, hogy még befutnak, de természetesen nekünk folytatni kell a munkánkat. Szeretnék emlékeztetni arra is, hogy az interneten is nyilvános az ülésünk. Üdvözlöm mindazokat, akik néznek és hallgatnak minket az interneten keresztül, és akik érdeklődnek a munkánk iránt. Nagyon szépnek, jónak tartom, hogy ez így van. Rátérve a jelentésre, a mi az első napi rendi pontunk. Összesen 87 módosító indítvány érkezett ehhez a jelentéshez. Mindegyik módosító indítványt nagyon érdekesnek találtam. A legtöbb egy, egy irányba mutat, nem nehéz tehát együtt működni. A jelentés sem tárgya az, hogy az Európai Unióban el kellene érni azt, hogy az Unió kötelezze a tagállamokat arra, hogy az Unióban mindenki hozzáférhessen egy alapszintű bankszámlához, amelyel a szokványos banki tranzakciókat lehet bonyolítani. Nagyon eltérő a helyzet a tagállamokban. Olyan országok, mint Bulgária vagy Románia, eh, amelyekben szinte eh, a polgárok felének nincs bankszámlája, de még Németországban is három millió olyan ember van, aki nem eh, rendelkezik ilyen alapbankszámlával. Szeretném azt is egyértelműen kihangsúlyozni, korábbi viták miatt itt a szakbizottságban, hogy itt az alap bankszámlához fűződő jogról van szó, és nem egy kötelezettségről, hogy köteles mindenki bankszámlával rendelkezni, aki nem akarja, szíve joga de nem szabad megakadályozni amiatt, hogy valaki mondjuk hajléktalan, vagy túl kevés pénze van, abban, hogy legyen bankszámlája, vagy ha egy diák, egy hallgató mm, akadályokba ütközik az Európai Unióban, hogy más országokban menjen, és ott bankszámlát is, ezt nem akarjuk. Az árnyék előadó kollégákkal találkoztam, hogy áttekintsük a 87 módosító indítványt. Időközben tíz kompromisszumos módosító indítványt készítünk már elő. A frakciók közötti egyeztetések még nem zárultak le, de talán a legfontosabb témákat szeretném még egyszer itt megemlíteni. Az első fontos kérdés a költségek kérdése, amelyek a polgárokat terhelik. Itt nagyon sok módosító indítvány kapcsolódik ehhez a témához. Egyrészt azt mondják, hogy ingyenes legyen teljesen ez az alapszintű bankszámla minden esetben, mindenhol. A másik szélsőséget jelentik azok a módosítók, amelyek egy minimális költségszintet akarnak meghatározni. Elég hosszasan beszéltünk erről. Az én javaslatom az lenne, hogy mondjuk azt, hogy az alapszabály az, hogy lehetőleg ingyenesek ezek a bankszámlák, illetve hogyha valamilyen költség terheli ezeket, akkor ez reasonable, azaz méltányos költség legyen. Talán franciául ez reasonable, németül nincs is erre jó szó, vagy nem jut eszembe egyszerűen, hogy mi a megfelelő német szó. Mindig nehéz, hogyha angolul és franciául dolgozom, tehát ezek a munkanyelvém, és akkor hirtelen most németül kell beszélnem. Egy másik kérdés, amivel foglalkoztunk, a következő. Mit kezdjünk azokkal a helyzetekkel, amikor jogos módon meg lehet tiltani a bankszámlával rendelkezést terrorizmus gyanúja vagy pénzmosás miatt. A kérdés az, hogy ezzel a kérdéssel akarunk-e foglalkozni ebben a jelentésben, vagy csak hivatkozzunk a létező jogszabályokra. Abban egyeztünk meg az eszmecsere végén, hogy E az utóbbit e, támogatjuk, tehát hivatkozunk a meglévő jogszabályokra, e, amelyeknek az alapján meg lehet tiltani a bankszámla nyitást annak megakadályozása érdekében, hogy így majdon a hátsó kapun finanszírozzanak terrorista cselekményeket, vagy pedig, hogy pénzmosásra használják fel a bankszámlákat. Még egy nagyon fontos kérdés eh, az is, eh, és ezt eh, hangsúlyosan kell ezzel foglalkoznunk. Egy ilyen alapbankszámla nyitása esetén nem lehet a bankoknak előírni azt, hogy ehhez a bankszámlához kapcsolódjon valamilyen más szolgáltatás, biztosítás, egyebek. Tehát ez az alapszintű számla tényleg egy alapszámla legyen. Még egy kérdés, aminek kapcsán még nem eh, teljes az egyetértés a frakciók között, a következő. Milyen kapcsolata van az eh, adott személynek az államhoz, hogyha ilyen alapszintű bankszámlát nyit? Az én javaslatom az, hogy egy személy, aki szeretne nyitni egy bankszámlát, természetesen kell, hogy kapcsolódjon az adott államhoz. A kérdés csak az, hogy mennyire igazolhatók kell, ez kell legyen ez a kapcsolat. Itt különösen a diákokra gondolunk, hogyha megköveteljük azt, hogy igazolja azt, hogy van valamilyen kapcsolata az adott államhoz, és mondjuk előírjuk azt, hogy legyen, béreljen lakás, de nem bérelhet lakást, amíg nincs bankszámlája, a bankban pedig azt mondják, hogy nem nyitott bankszámlát addig, amíg nincs lakcíme az adott országban. Hát ilyen helyzeteket akarunk megakadályozni, és ezért szeretnénk egy észszerű megoldást találni javaslatot tettem, különböző szövegjavaslatokat, és hát izgatottan várom, hogy az árnyék előadó kollégák majd mit mondanak ezekre, vagy erre a javaslatra. Egy további kérdés az Alternative, Alternative Dispute eh, Resolution, vagy Collective Redress, eh, az az alternatív vita rendezés, illetve a csoportos keresetek eh, kérdése. Itt is majd egy elfogadható megoldást szeretnénk kidolgozni. Ezen a két területen folyik a jogalkotás jelenleg, ennek nem akarunk elébe szaladni. Valamit talán elfelejtettem, de ha ez így lenne, akkor majd az árnyék előadók emlékeztetnek arra, hogyha valami fontosat esetleg elfelejtettem. Most inkább szeretném megadni a szót a kollégáknak. Először természetesen az árnyék előadók kapnak szót. Hans-Péter Meyer a néppárt nevében kimentette magát, de Meyer úr itt van. Köszönöm szépen, elnök asszony miután Meyer urat én képviselem, tekintsék úgy, mintha Meyer úr lennék, és ezért németül fogok beszélni. A fernünftig lenne az a német szó egyébként, elnök asszony, amit a reasonable-re keresett az előbb, ha megengedi. Nos, Meyer úr nevében a következőt mondanám. Köszönjük a kompromisszumos javaslatokat, a legtöbb elfogadható a néppárt számára az alapszintű számla szerintünk is vagy ingyenes, vagy méltányos költségű legyen. Itt még egy német szó eszembe jutott arra, amit az előbb keresett a reasonable-re, az angemessen is egész jó német szó erre. A bankok Kat, természetesen nem kötelezhetjük arra, hogy ingyenes bankszámlákat bocsássanak az ügyfelek rendelkezésre. Ez ha az úgynevezett távolról történő fizetéseket is lehetővé teszi a, a bank, a handy banking például, tehát a mobiltelefonról történő fizetés már Mayer úr, és szerintem se tartozik bele az alapszolgáltatások közé nem beszéltünk teljesen ingyenes bankszámláról, és ezért mi is azt javasoljuk, hogy tehát méltányos költség költség terhelheti az ilyen alapszintű bankszámlát, ez lenne a javaslatunk a, ez, itt egyes csoportokról, konkrétan munkanélküliekről, diákokról, vándormunkavállalókról, stb. beszélünk, az a szociális nehéz helyzetű csoportokról. Itt szociális szempontból nehéz helyzetben lévők csoportokra kellene utalni, és tovább, a továbbiakban. Gephardt asszony javaslataival kapcsolatban eh, Schmidt úr is eh, néhány törlési javaslatot terjesztett belül, amiket mi támogatunk. Az utolsó pont, nagyon gyorsan haladunk ma, a fogyasztók lehetősége, hogy fellépjen a bankszámlányítás megtagadásával szemben. Először is tájékoztatni kell az ügyfelet arról, hogyha megtagadják a bankszámlányítást, és lehetővé kell tenni számára, hogy fellépjen ez ellen. Itt a csoportos keresetekre való hivatkozás egy kicsit túl messzire menne az ADR és az ODR, a, tehát az alternatív vitarendezés, vagy annak az online formára szerintem nem tartozik ide. Itt Mayer eh, kolléga valamit eh, felírt, eh, nagy el, kis el, amit én nem tudom, hogy micsoda. Ja, igen, nem, nem LL, RL, er, bocsánat, és most eszembe jutott, hogy ez a Richtlinie rövidítése lesz, tehát az irányelvre szeretne csak inkább, szeretne inkább Mayer úr hivatkozni. A csoportos kereset logikailag sem elképzelhető itt, hiszen itt egyedi esetekről, döntésekről van szó. Végül a tíz kompromisszumos indítmány a néppárt szerint még tovább javítható, a tízes számú kompromisszumot azonban határozottan támogatja a néppárt. Köszönöm szépen, Engel úr! és köszönöm szépen, hogy segített nekem itt a fordításban is, ez nagyon kedves öntől. Azt hiszem, nem lesz nehéz tovább lépnünk. Most eh, Ole Schmidt a liberálisok képviseletében. Thank you very much, Madam Chair. I... Köszönöm, elnök asszony, megpróbálom saját magamat játszani, ami persze nem könnyű. Azt gondolom, hogy ez egy jól megszerkesztett jelentés, és mondtam is önnek, hogy eh, bár voltak vitáink, egyet tudok érteni a kompromisszumos eh, módosítókkal. Arról szóltak a viták, hogy eh, mekkora terhet akarunk ezzel róni a bankokra, milyen díjak lehetségesek, és milyen pénzügyi kockázatot vállalnak a bankok. De ha abból indulunk ki, és én is ebből indulok ki, hogy ez az egész vitatható tulajdonképpen. Tehát, hogyha azt gondoljuk, hogy egyfajta fogyasztói jog egy alapbankszámla nyitása a mai belső piacon, Hogyha ezt így gondoljuk, akkor meg kell teremteni a lehetőséget mindenkinek arra, hogy legyen ilyen bankszámlája. Ez esetben viszont nem szabad további akadályokat gördíteni azoknak az útjába, akik szeretnének ilyen bankszámlát nyitni. Sajnálatos, hogy a tagállamok Ilyen keveset tettek annak érdekében, hogy a polgáraik ilyen egyszerűen bankszámlát nyithassanak. Ha meg tudunk állapodni egy szövegben, és számomra ez a fenimftike angemessene kérdés volt a legsúlyosabb. Ugye a szövegben észszerű szerepel, az észszerű szó szerepel. És ez az önszövege volt már a kezdetektől fogva, és én azt gondolom, hogy ebben, ebben megállapodhatunk. És talán Mayer úr is ezt mondja Engel úr szájával, mert ez a legfontosabb pont. A másik kulcskérdés az az, hogy milyen alapon lehet ezt az alapbankszámlát megnyitni. E, itt e, eredetileg szó volt arról, hogy igazolható kapcsolat. Demonstrated connection, ami szerintem egy újabb akadály, mert e, ez is nehezebbé teszi a bankszámla megnyitását, ha ilyet kell igazolni. Ezek lennének tehát az én javaslataim, és ahogy mondtam, ez egy kérdéses, tehát abban az értelemben, hogy vitatható téma az Európai Unión belül. Aztán felmerül az a kérdés is, hogy ez most a tagállamokra tartozik-e, vagy sem. Elő lehet-e írni a bankoknak, hogy ezt a lehetőséget megadják, Az én válaszom egyébként mindkét kérdésre az, hogy igen, mert változtak az idők, és éppen ezért eh, ilyesmit elő lehet írni a mai világban. Ha pedig a tagállamok eh, és azok többsége eddig nem lépték ezt meg, akkor nekünk EU szinten kell. Nem tudom, hogy ez szocialista vagy liberális álláspont-e, Tegnap egy másik vitában voltak az ideológiai címkép, címkék körül zavarok, de azt gondolom, hogy ez így egy tisztességes alkú, és így ez kapcsolható Mário Monti javaslatához, és ez megfelel az egyik követelésének, miszerint újra indítsuk újra, adjunk új lendületet az egységes piacnak. Gratulálok elnök asszony! Ja, Köszönöm szépen, Schmidt úr. Turunen asszony a zöldek képviseletében nincs itt, és a zöldektől senki nincs itt, akkor Jean Denis kap szót a GUE nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ole eh, Schmidt eh, által okozott zavart tovább akarom fokozni, mert eh, hát tulajdonképpen tulajdonképpen én nem értek egyet, amit ő mondott, én nagyon jónak tartom ezt a jelentést. Rugalmasaknak kell lennünk, a kompromisszumok tekintetében jól néz ki a, tulajdonképpen a helyzet. Csak néhány észrevételt tennék, de alapvetően a GUE támogatja ezt a jelentést és a kompromisszumos módosítókat a reasonable vagy méltányos észszerű szóval kapcsolatban a eh, GUE véleménye szerint eh, itt eh, a költségekkel kapcsolatban a bankoktól nem várhatjuk el a teljes ingyenességet, tehát a, a a bankok, hogy mi az, hogy észszerű vagy mértányos költség, annyi, ami nem magasabb, mint amibe ténylegesen kerül a banknak egy ilyen bankszámla működtetése. Tehát a gyakorlatban ez tekinthető észszerűnek. Itt rugalmasak vagyunk, szerintem ez a kiegészítés így a reasonable-el elfogadható. A kapcsolódi, kapcsolódó kritérium, hogy az államhoz legyen valami kötődés, ez a következő pont. Nagyon nehéz minden olyan helyzetet leírni, amikor egy országban valakinek bankszámlára lehet szüksége. Az árnyék előadók találkozóján beszéltünk arról például, hogy valaki munkát keres, és három hónapig ott lehet az országban, de három hónap alatt még nem tud semmilyen szerződést bemutatni a banknak. Vagy ha valakinek családtagja él egy másik tag tagállamban. Ebben az esetben is célszerű jó dolog lehet, hogy legyen egy bankszámla, hiszen itt Európában nem egyformák a fizetési rendszerek. Hollandiában például egy egyszerű bankszámlán nem lehet automatikusan minden tranzakciót lebonyolítani más tagállamokba. Tehát összefoglalva azt, hogy mikor és hogyan lehet -e igazolni azt, hogy, hogy kapcsolatom van az adott országgal, ahol szeretnék bankszámlát nyitni, ez szerintem túl bonyolult, ezért ezt nem kellene előírnünk. Viszont rokon szemezem azzal, amit Mayer úr mondott az ADR-rel, ODR-rel kapcsolatban. Természetesen eh, az IMKO-ban is eh, megvitattuk ezeket a kérdéseket, és eh, hát nem célszerű itt is lefolytatni ugyanazt a vitát. Itt mondjuk azt, hogy ezt is, ezt az utat is nyitva le kell hagyni az ügyfél számára, hogyha megtagadják a bankszámlanyítást, de hogy ez pontosan hogy lesz majd kimunkálva, ez, ez tényleg az ADR, ODR kapcsán más jogszabályokban dől el. Azt hiszem, hogy olyan kevés, tényleg nagy kérdés marad, hogy számíthat arra, hogy az én frakcióm, frakcióm támogatni fogja ezt a jelentést. Köszönöm. Köszönöm szépen, Denis. Úgy látom, hogy az ECR-től nincs itt senki, de bocsánat, Sejtsek úr. Chair, good Köszönöm, elnök asszony. Jó reggelt, hölgyeim és uraim! Ma Ashley Fox urat helyettesítem itt, aki sajnos nem tudott eljönni elnézését küldi, amiért nem tudott ma itt lenni, hogy az álláspontját bemutassa. Ezért szeretném én elmondani az ő álláspontját, hiszen odaadta nekem a nyilatkozatát ezen ügyel kapcsolatban. Az ECR frakció támogatja azt, hogy megvalósuljon egy nagyobb mértékű fogyasztóvédelem, tehát az alapszintű bankszámlához való hozzáférés szerintük is fontos. E, azonban szerintünk ennek nem a legjobb módja egy jogszabályalkotási tervezet. Úgy gondoljuk, hogy a tagállamok ezeket a célokat saját maguk is el tudják érni, ahogy ezt a nagyon sikeres önkéntes megállapodások is mutatják. Néhány bank illetve tagállam és a bankjai között már léteznek ilyenek. Ezért arra ösztönöznénk a bizottságot, hogy biztosítsa, hogy minden politikai lehetőséget megfontolnak, mielőtt egy jogalkotási tervezetet nyújtanak be, és hogy a szubszidiaritás elvét teljes mértékben vegyük figyelembe. Ez volt az egyes pont. A következő fontos az is, hogy a tagállamoknak meglegyen a szükséges rugalmassága, hogy az alapvető banki szolgáltatásokhoz való hozzáférést megszervezzék, és ezért a 41-es Géphárt módosítót támogatjuk. Nem akarunk túlságosan előíróak lenni, nem akarjuk előírni például az árazást, vagy a bankszámla jellegzetességeit, hogy mit tartalmazzon egy ilyen bankszámla, ezt mindig a helyi piacokhoz kell igazítani. Egy kompromisszumot, a Gephardt asszony eheti kompromisszumát el tudjuk fogadni, amely azt kéri, hogy amennyiben lehet, akkor az ilyen bankszámlák legyenek ingyenesek. Dönteni kell arról is, hogy egy vagy több szolgáltató kell, hogy nyújtson ilyen szolgáltatást. Szerintünk szükségtelen minden bankra, minden bank számára előírni, hogy biztosítson ilyet. A fogyasztóknak kell, hogy legyen valamilyen kapcsolata a tagállammal, ahol bankszámlát nyitnak, ahol ilyen alapszintű számlát nyitnak, ezzel egyetértünk, és azt is biztosítani kell, hogy a meglévő csalást, illetve a csalás ellen, illetve pénzmosás elleni jogszabályokat kiegészítő intézkedéseket is fogadjunk el, hogy ezt ne lehessen erre használni. A bankkártyák és a mobil bankolás olyan innovatív termékek, amelyek ugyanolyan funkciókat nyújtanak, mint egy alapszintű fizetési számla, tehát például oda lehet utaltatni az embernek a fizetését, fizetni lehet vele, úgyhogy szerintem ezeket ugyanúgy kéne kezelni. Ez Ashley Fox véleménye nem az enyém, de ha jól értettem az álláspontját, akkor nagyon nyitott egy kompromisszum irányába az egész szakbizottsággal. Köszönöm szépen, elnök asszony! Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Az EFD képviseletében Salvini úr nincs itt. Van valaki jelen az EFD-ből? Nincsen. Akkor többi képviselő közül kíván valaki hozzászólni, mielőtt megadom a szót a bizottságnak. Nem? Rendben van. Akkor Pelé úr az Európai Bizottság képviseletében van itt. Szeretne mondani valamit? Nagyon rövid leszek, elnök asszony. Köszönöm a szót. Hát nagyon hálásak vagyunk a szakbizottságnak, önnek is, és az árnyék jelentőstevőknek is a kiváló munkáért, amit ezzel a kezdeményezéssel kapcsolatban elvégeztek. Ahogy múltkor is mondtam, várjuk az állás elfoglalást, illetve a jelentést. Ha jól tudjuk, a zárószavazás július elején, június végén fog megtörténni. Ez számunkra is rendkívül időben van. Köszönöm. Ja, Köszönöm szépen. Akkor előadóként talán tennék még néhány észrevételt. Valószínűleg júliusban szeretnénk a plenárison szavazni, persze ez illetékes bizottságtól függ, ez nem tőlünk. Jövő héten, illetve május 8-án lesz itt ebben a szakbizottságban a szavazás, és remélem, hogy a fő bizottságban sok mindent átvesznek abból, amit mi itt eldöntünk. Erőteljes, szoros az együttműködés, Mielőtt még további határidőket említenék, azonban szeretnék a kollégák által felvetett néhány kérdésre reagálni, ezeket kommentálni. Először is, hogy szükség van-e jogalkotásra ezen a területen. Azt hiszem, nagyon széles körű az egyetértés ebben a szakbizottságban, Eh, ezzel kapcsolatban, ugyanis azt mondtuk, hogy az Európai Bizottság eh, már több évvel ezelőtt felhívta, felszólította a tagállamokat arra, hogy tegyenek valamit, és nem történt semmi, de semmi a tagállamokban. Ezt így egyszerűen nem fogadhatjuk el lehetővé tettük a tagállamokat, hogy saját maguk tegyenek valamit, nem tettek semmit, úgyhogy most már kénytelenek vagyunk egyszerűen európai szinten döntéseket hozni, hogy valami elinduljon, e, e, hogy elmozdulás legyen ezen a területen. Költségek. Nos, ahogyan az előbb is javasoltam, a kompromisszumos javaslatnál szeretnénk kitartani, de az eredeti megfogalmazás, hogy lehetőleg költségmentes, vagy pedig észszerű, méltányos költséggel, azt hiszem, hogy ez, amit az elnyékelődőkkal folytatott megbeszélésén is elmondtam, hogyha egy felső limitet határoztánk meg, mondjuk 12 eurót, vagy bármit, ez szerintem problematikus lenne mert a jövedelmi viszonyok, az életszínvonal nagyon eltérő a tagállamokban, és mondjuk 15 euró Németországban nem lenne sok pénz, de románok számára ez nagyon sok pénz lenne. Ezért szerintem nem lenne méltányos így eljárni, hanem a méltányos költséggel jelezzük azt, hogy ez illeszked, ennek illeszkednie kell a bankszámla költségének az adott ország életviszonyaihoz. A személy kapcsolódása az államhoz a következő pont. Itt szeretnék egy gesztust tenni a néppárt felé. Szeretném leszögezni, hogy nem lehet szó teljesen igazolható kapcsolatról, hiszen pontosan erről a problémáról van szó. Diákok, akiknek még nincs lakcíme az adott tagállamban, és így nem nyithatnak bankszámlát. Ezért fogalmazom meg ezt egy kicsit nyitottabban. Denis például mondott néhány példát ezek is kapcsolatot jelentenek, hogyha mm, nyaralok egy országban, és ott szeretnék egy bankszámlát nyitni, hogy arról fizessem a költségeimet, vagy munkát keresek, vagy diák vagyok. Ez elég legyen, hogy azt mondom, hogy van egy ilyen kötődésem az államhoz, az adott államhoz. Az én javaslatomban szerintem elfogadható módon oldom meg ezt a kérdést ami a collective redress, a csoportos kereset és az alternatív vita rendezés kérdését illeti. Itt egyszerűen ezt az Európai Bizottságtól vettem át ezeket a fogalmakat, hiszen azt gondoltam, hogy ha az Európai Bizottság ezt javasolja, hát akkor ezt miért ne írjam bele. Tehát itt azt támogatjuk, amit az Európai Bizottság dolgozott ki ezen a területen, de a megfogalmazás nem tartalmaz semmilyen prejudikálást, tehát nem akarunk elébe menni annak, ami majd ezen a területen történik a jogalkotásban, csak valamit tennünk kell ebben. Ennél többet nem tartalmaz a kompromisszumos javaslat, és ez szerintem helyes is, mert ténylegesen azok a szabályok, amelyeket a jogalkotási eljárás során megalkattunk, ezeket a szabályokat konkrét esetekben kell tisztázni. Ami a mobil bankolás illeti, Engel úr, Szeretnék itt valamit tisztázni. Miért vannak olyan sokan Romániában és Bulgáriában olyanok, akiknek nincs bankszámlája? Általában azért, mert sok helyen egyszerűen nincsenek bankok ezért más lehetőség, más módon kell biztosítani a bankszámlához való hozzáférést. És erre itt van az internet, a mobiltelefonos vagy a mobilbankolás, ezek is lehetőségek, amelyekkel élnünk kell, de annak érdekében, de nem szabad, hogy a költségek ezzel az égbe szökjenek. Figyelembe kell venni az adott tagállamok lehetőségeit, és a legmegfelelőbb megoldásokat kell találni és szerintem az a legmegfelelőbb, legadekvátabb megoldás, amit én dolgoztam ki. Ezt a lehetőséget fel kell kínálnunk, de ez lehetne egy közös út. Látni fogjuk majd, a, hogy hogyan tudunk tovább lépni. Én bizakodó vagyok a tekintetben, hogy sikerül majd nagyon, egy sor nagyon jó kompromisszumot megalkotnunk. Ez már ma is látszott, hogy lehetséges. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy május 8 ma lesz a szakbizottságban a szavazás, és szeretném emlékeztetni az árnyék előadókat arra, hogy az általam javasolt szöveghez még holnap délig várok kommentárokat, javaslatokat, hogy ezzel tovább tudjunk dolgozni, és ha szükséges, újabb szövegeket tudjunk kiküldeni a kollégáknak. A gazdasági szakbizottságban, az illetékes bizottságban május 31-én lesz a szavazás, és várhatóan júliusban tűzzük ezt a témát a plenáris ülés napi rendjére. Természetesen még időben kapnak tájékoztatást az Európai Bizottságnál folyó előkészületekről, hiszen ott is folyik a gondolkodás arról, hogy hogyan célszerű eljárnunk. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy ez egy jogalkotási jelentés tervezett, tehát az Európai Bizottságra ez kötelezettségeket ró, és ez egy nagyon fontos kérdés tehát. Hogyha más nem kíván ehhez hozzászólni, akkor lezárom ezt a napi rendi pontot, és rátérünk a következő napi rendi pontra. Buzutil úr is jelen van, a belső piaci eredménytábla a következő pont, hogyha Buzutil úr figyelne arra, amit mondok, Buzutil úr éppen az ön jelentését említettem, az Internal Market Scoreboard, belső piaci eredménytábla. 9-re, re irányoztuk elő a szavazást, még van három percünk addig, ezért megvárom ezt a három percet, és csak utána kezdjük el a szavazást. De Buzutul úr, hogyha még néhány szót szeretne szólni ehhez, akkor talán észrevételeit elmondhatja még az ön jelentésével kapcsolatban. Tehát ha akarja, óhatja, akkor öné a szó. Grazie, signora President. Eh, Köszönöm, elnök asszony. jól fogok beszélni, mert a mellettem ülő személy azt mondta, hogy szeretné, hogyha Málta jól beszélnék, mert szeretné meghallgatni, hogy az hogy hangzik. Sokkal érdekesebb és szebb nyelv, mint az övé, mondja. Szavazni fogunk tehát 66 módosító indítványról. Ebből egyet visszavontak. és van négy kompromisszumos módosító is közöttük. Elnök asszony, szeretném tájékoztatni arról is, hogy két szóbeli módosítót szintén benyújtottunk, az egyiket én magam. Emenda. No Ez a 38-as, a másodikat pedig Karaszúr nyújtotta be. a tolmácsok megnyugtatták Buszúti urat, hogy van tolmácsolás. Tehát két szóbeli módosító indítvány is érkezett, az egyik az én magam által benyújtott 38-as, és érkezett ott már Karaszúrtól is egy másik. Ez a 18B számot viseli. Úgy gondolom, hogy ezután már rögtön megkezdhetjük a szavazást is, de szeretném még megragadni a lehetőséget, hogy köszönetet mondjak az összes árnyékjelentéstevőnek a segítségükért, amelyel javítani kívánták a jelentésemet az első verzióhoz képest. Köszönöm. Köszönöm szépen, Buzutil úr. Korea úr a SZSD frakció nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony, szeretném hangsúlyozni azt, hogy milyen kiváló szellemben folyt a munka, folytak a tárgyalások, amikor ezt a jelentést kidolgoztuk. Azonban sajnálatosnak tartom a két módosítót, ami szóbeli módosítóként érkezett be. Ezeket tegnap nyújtották be, és nem volt alkalmunk elég alaposan megvizsgálni őket. Ezért némileg hát vonakodom ezeket elfogadni. Gyümölcsöző volt a vita, ezek után érdekelne, hogy egy ilyen bonyolult és jogalapra vonatkozó, illetve jogi kérdésekre vonatkozó szobeli módosítást miért kellett az utolsó pillanatban benyújtani? Um, Köszönöm. A többi árnyék előadó is szeretne szólni? Úgy tűnik, hogy nem. Akkor elkezdhetjük a szavazást. De még mielőtt eh, ezt megtennénk, szeretném emlékeztetni önöket arra, hogy a két szavazási forduló után lesz még egy szavazás a koordinátorok tegnap esti javaslatáról, amelynek tárgya Komi asszony jelentése. A koordinátorok azt javasolják, hogy itt az első olvasatot, olvasatbeli tárgyalást kezdjük meg. Ehhez a döntéshez az kell, hogy legalább 21-en a szakbizottság tagjai közül igennel szavazzanak erre a javaslatra. Tehát kérem, hogy a két első szavazás után ne menjenek el azonnal, ne hagyják el rögtön a termet, mert még utána is lesz egy szavazás, és Rüle asszony szeretne ezt hozzászólni koordinátorok, hát azt mondanám, fogalmazunk úgy, hogy a koordinátorok többsége, nem szavaztunk a koordinátorok ülésén, és ön tudja, hogy nekem aggájaim vannak. Igen, Rülasszony, ez így igaz, tegnap említette az aggájait, és amit ma reggel az ülés elején mondtam, ahogy fogalmaztam, azt talán kicsit módosítanám. Tehát egy kicsit hosszú vita után a koordinátorok úgy döntöttek, hogy kísérletet teszünk. Én nem mondom azt, Rülasszony, hogy ön beleegyezett, csak megismétlem azt, amit már ma reggel is elmondtam, hogyha hagyná, hogy befejezzem, ez kedves lenne. Tehát kísérletet teszünk arra, hogy első olvasatban megegyezzünk, és a koordinátorok többsége eh, tette ezt a javaslatot hogy egészen korrekt legyen a fogalmazás. Rülasszony, önt nem említem, hiszen teljesen világosan ön ezt ellenezte, ez tényleg így van, ezt nem akartuk eltitkolni. Tehát a két szavazás után erről fogunk még majd szavazni. Rendben van. Akkor Buzutil úr jelentéséről kezdünk szavazni. 26-os módosító mellette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 Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Következő 36-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 37-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Következő a szóbeli módosító, Buzutil úr,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 Köszönöm, elnök asszony. Így hangzik a szóbeli módosító, tehát ez a 38-ashoz kell hozzáolvasni ezt a következő mondatot, felszólítja az Európai Bizottságot, hogy egy gyorsított infringement eljárást hozzon létre, és egy belső piaci ügyészi posztot is létrehozzon, aki függetlenül fogja a jogsértési eljárásokat előkészíteni, miután azokat a biztosokhoz benyújtotta. Köszönöm, Buzutil úr. Van-e ellenvetés, Korea úr? Justamente, e, a figura nova um de um... Köszönöm. Ez az ügyész, aki, ez az új pozíció, aki előkészíti a jogsértési eljárásokat, neki semmilyen jogalapja nincs. Bézsán úr. Köszönöm. egyetértek ezzel, még egy elég hosszú vitát kell lefolytatnunk arról, hogy a Lisszaboni szerződés mit tartalmaz egyáltalán az ügyész szerepéről, és hogyha ezt a kifejezést választjuk, akkor elébe szaladunk ennek a vitának, tehát nem támogatom ezt a szóbeli módosítást. Ja. Hát hát Rendben van Engel úr, de tényleg ön az utolsó, utána folytatjuk a szavazást. Köszönöm, elnök asszony. Miután elviekben hasonló fenntartásaim voltak, és utána röviden beszéltem Puzutil úrral, a következőt tudom mondani. Talán Korer Campus és de Jong urat is meg tudom győzni arról, hogy ennek mégis van értelme az adott esetben idézőjelbe tehetnénk eh, ezt a szót, de hát ez egy parlamenti szövegben nem igazán eh, eh, optikailag nem jó. Consider establishing. Eh, mi lenne, hogyha ezt úgy elfogadnánk, hiszen ez nem azt jelenti, hogy holnap ez már megvalósul, hanem hogy elképzelhető, hogy ez eh, így lesz annak érdekében, hogy bizonyos politikai célokat eh, kövessünk. De Campus és de Jong kollégákat kérem, hogy ne ellenezzék ezt a módosítót, hiszen még nagyon sok lehetőség marad nyitva, és jogi alapon még sok mindent meg lehet majd tenni. Köszönöm, Engel úr! Tehát két kollega azt mondta, hogy nem támogatják az ügyrend alapján, ezért ezt a szóbeli módosítót nem bocsáthatom szavazásra. Majd a plenáris ülésen megfontolhatja, hogy a többi frakcióval akar-e még ez, erről egyeztetni. Tehát a 38-as módosító a következő, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 39 mellette ellene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 47 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 48 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 49 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 50 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Következő négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Következő, itt néhány okafagyottá válik, 53-asról szavazunk mellette, ellene. Ne fáradjanak el kollégák mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 54-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Következő a 18-as bekezdés, itt van egy szóbeli módosító, ott már Karasz nyújtotta be. Elnézést, ez majd az 56-os után jön. Elnézést, tehát először 55-ös mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 56-os mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Hanslik úr. Pani Przewodnicząca. Pan othmar Karas e, poprosił mnie o odczytanie propozycji. othmar e, karas úr arra kért, hogy e, olvassam fel az ő módostó indítványát a 18b-hez. Angolul fogom felolvasni. A társult partnerek bevonása a Solvitba, különös tekintettel a Solvit központok leterheltségét, és ezek a társult partnerek hatékonynak bizonyultak a múltban is, különös tekintettel azért, mert közvetlen kapcsolatban vannak a polgárokkal, és ezért a bizottság arra szólítjuk fel, hogy a társult partnerségek intézményét tartsa fenn. Dankeschön, Frau Hansli. Köszönöm szépen, Hanszlik asszony. Kíván ehhez valaki hozzászólni? Antonio? Nem? Rendben van. Akkor szavazhatunk erről a szóbeli módosítóról. Ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodás. Elfogadtuk. 57-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 58-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 65-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 60-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 61-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 62-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Egyetértenek azzal, hogyha 63, 64, 66-ról blogban szavazunk, igen, akkor ki támogatja ezeket, ki ellenzi. Tartózkodás, elfogadtuk. Következő az egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas és négyes és ötös, ezekről együtt, ki van mellette, ki ellenzi, tartózkodás, elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 8-as, 9-es, ezekről együtt, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 10-es, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk elfogadtuk. 11-es mellette, ellene. Hát ezt ellenőriznünk kell. 11-es módosító indítványról elektronikusan szavazunk. Mindenki szavazott. Bozotil úr nincs itt a kártyája, akkor majd egy plusz még hozzáadunk ehhez. Még valaki, aki elfelejtette a szavazókártyáját? Nem, akkor lezárom a szavazást. Még Rativin asszony is. Jó, akkor most lezárom a szavazást. Tehát 20 mellette, 11 ellene elfogadtuk tehát. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A 14 es visszavonták, 15-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 16-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 17-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A 18, 19, 20, 21 22 23-ról szavazhatunk egy blokkban, igen, mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 24-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor a módosított formában az egész véleménytervezetről elektronikusan kell szavaznunk, megnyitom a szavazást, Puzutil úr, majd még egy pluszt hozzáadunk. Mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Itt az eredmény, 31 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül fogadtuk el. Gratulálok, ez valóban egy nagyon szép eredmény. Következő jelentés, Maria Irigoyes Perez asszony jelentése a fogyasztók jogairól. Maria, szeretnél egy percben mondani valamit? Egy percben, nem? Simplemente quiero agradecer. Köszönöm, elnök asszony. Szeretném megköszönni az összes frakciónak az együttműködését, és azt, hogy részt vettek ebben a jelentésben, amely egy helyes irányba tett lépés a veszélyeztetett fogyasztók védelme területén, és azt gondolom, hogy hozzájárul majd az egységes piac kiépítéséhez, kiteljesítéséhez. Köszönöm szépen. Az elnéki előadók nem kívánnak hozzászólni, akkor rátérhetünk a szavazásra. Négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 21-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 14-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 26-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 5-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 33-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 51-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 35-ös mellette 35-ös Antónió. Antónió, a 35-ösről szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 15-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 16-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 6-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A következő 61-es mellette, ellene. Azt hiszem, hogy ezt elektronikusan ellenőrizzük, tehát a 61-esről elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. 13 igen, 15 nem, tehát elutasítottuk. És ezzel a 60-ast is elintéztük, 58-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 59-es kiegészítésként mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 57-es is lehet kiegészítés mellette. Ezt elektronikusan ellenőrizni kell. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Akkor lezárom a szavazást. 13 igen, 16 nem, tehát elutasítottuk. Következő 63-as mellette. Ezt is elektronikusan nézzük meg. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 15 igen, 13 nem. Ezt tehát elfogadtuk. 62-es kiegészítés mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 7-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 70-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ezzel okafogyottá válik az ehhez a bekezdéshez kapcsolódó összes többi módosító is. Következő 8-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 85-ös mellette, ellene. Hát elektronikusan nézzük meg, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 15 igen, 12 nem, elfogadtuk. Következő 84-es kiegészítésként mellette. Ezt is nézzük meg elektronikusan. Megnyitom az elektronikus szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 16 igen, 13 nem elfogadtuk. 83-as kiegészítés mellette. Erről is szavazzunk elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 18 igen, 10 nem, ezzel ezt is elfogadtuk. 86-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 36-os ezzel szintén elfogadásra került, 37-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 38-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 87-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 88-as mellette, ezt ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást eh, a 88-asról. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 16 igen, 13 nem, ezzel elfogadtuk. 17-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 94-es mellette ezt is ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 17 igen, 12 nem. Ezzel elfogadtuk. Következő 27-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 107-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Elnézést, elfelejtettem egyet. A 98-ast, hiszen ez a 9-es kompromisszumhoz kiegészítést, és ezért erről szavazhatunk. Tehát a 98-asról szavazunk mellette, ellene. Tartózkodás, elutasítottuk. Akkor most következik a 108-as mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 109-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 111-es. Erről inkább elektronikusan szavazzunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 13 igen, 16 nem, elutasítottuk. Ez volt a 111-es, következő 110-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 112. Erről elektronikusan szavazzunk. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 13 igen, 16 nem, elutasítottuk. 126-os kiegészítés mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 10-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 12-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 133-as mellette. Ezt inkább elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Akkor lezárom a szavazást. 13 igen, 16 nem, elutasítottuk. 13-as kompromisszum mellette, ellene. Még egyszer. 13-as kompromisszum, kezdünk fáradni, úgy tűnik, mellette, ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 141-es, mellette, nem, ellenőrizzük inkább elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 18 igen, 11 nem, tehát elfogadtuk. 146-os mellette. A nem elnézést, elnézést, ez okafagyottá válik a következő is. 143-as, 144-esről sem szavazunk, tehát 143-as mellette elektronikusan ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 13 igen, 15 nem, elutasítottuk. 142-es, elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom. A szavazást 12 igen, 16 nem, elutasítottuk. 34-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Egyes mellette, ezt is elektronikusan ellenőrizzük. Mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. 15-en mellette, 12-en ellenezték. Elfogadtuk tehát. Kettes. Erről is elektronikusan szavazzunk. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 13, igen, 16, nem, elutasítottuk. Következő hármas módosító mellette, ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette, ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. Ötös mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Következő a tízes módosító kiegészítés, a gender szóval kell kiegészíteni szöget mellette, ezt inkább elektronikusan ellenőrizzük. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 14 igen, 13 nem elfogadtuk. 15-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Következő 16-os mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. Akkor most szavazunk az állásfoglalásról módosított formában. Ki támogatja? Jaj, nem, elnézést, ezt elektronikusan kell erről szavaznunk, hiszen rögzíteni kell az eredményt. Elektronikusan szavazunk tehát. Mindenki szavazott. Akkor lezárom a szavazást. 28-an támogatták, egy ellenszavazat tartózkodás nem volt. Gratulálok Égejen Perez asszonynak a jó munkához és a kiváló eredményhez. Akkor még egy szavazásunk van, mégpedig arról a javaslatról kell szavaznunk, amelyet a koordinátorok terjesztenek elő Hogyha kicsit nyugalmat kérhetek, hogy halljátok, amit mondok. Tehát a First Reading agreement has eh, Komi asszony jelentésével kapcsolatban szeretnénk eh, hozzájárulni, és erről kell elektronikusan szavaznunk. Megnyitom tehát a szavazást. Mindenki szavazott. Igen, akkor lezárom a szavazást. 25 igen és 3 tartózkodás az eredmény. Ezzel a szakbizottság úgy döntött, hogy az első olvasatban szeretnénk megegyezni. Ezzel lezárult a szavazás, és most átadom az elnöklést Barbara Weilernek. Und bedanke mich für die gute Zusammenarbeit.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 Kedves kollégák, tartunk egy rövid szünetet, és megpróbáljuk megtalálni a következő pont előadóját és árnyék előadóit. Még ő, ön itt van, remek, de még várunk az összes árnyék előadóra. So, ich denke, wir fahren weiter. Akkor azt hiszem folytathatjuk. Megpróbáljuk még értesíteni a bizottságot is, hogy korábban eh, jöjjön ide, mert eh, kicsit eh, korábban vagyunk, mint ahogyan előirányoztuk. A következő jelentés tárgya a gépjárművek zajszintje, és Weisberger asszony a jelentéstevő. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt kollégák! Ez egy újabb olyan dosszié, amely autókkal foglalkozik, autók számára határoz meg határértékeket. De most nem környezetvédelemről, hanem egészségvédelemről van szó. Az előző dossziék tárgya az Euró 5, Euró 6 kapcsán a széndiokszid csökkentés volt, most az egészségvédelem áll az előtérben. Személy és tehergépjárművek zajkibocsátását csökkenteni kell, és ez jó így ugyanis a WHO felmérései szerint a tartós zaj ártalom elősegíti a szív- és érrendszeri megbetegedéseket, tinituszt okozhat, alvászavart. És a WHO szerint 210 millió ember, az EU lakosságának 44%-a rendszeresen ki van téve 55 decibeles, már egészségre káros zajszintnek a közlekedési zaj ártalom csökkentése mindenképpen javítja az európai polgárok egészségi kilátásait. A bizottság javaslata a határértékeket személy teherjárók, járművek és kis haszonjárművek számára is csökkenteni kívánja. Ez most érdekes, mert itt egy dosszéban az összes jármű típust egy kalap alá vette a bizottság, és két lépésben csökkennének a zaj határértékek. Az első szakasz két év után kezdődik, a második szakasz három további év után, tehát összesen öt év után. Ez nagyon rövid időszak a bizottság javaslatában, és ezt már a helyét szeretném leszögezni. Ezek az intézkedések 25%-kal csökkentenék a zaj ártalmat a bizottság javaslatában tehát. Van egy újdonság, egy új vizsgálati módszer, egy új vizsgálati ciklus, ez jobban figyelembe veszi a tényleges vezetési körülményeket, amelyekhez igazodni kell. Itt alacsonyabb sebességet mértünk, hogy gyakrabban van gyorsítása, szakaszos a forgalom, és ezért nagyon jónak tartom ezt a megoldás. Hosszú, nehézkes utat jártunk be, amíg végre elértük azt, hogy ez a vizsgálati módszer módosul. A következő pont. Itt szeretném előre bocsátani, hogy az ENVI szakbizottság nagyon szigorú határidőket határozott meg számunkra. A Környezetvédelmi Szakbizottság már július 10-én szeretne szavazni, ezért arra kényszerültük, hogy mi is nagyon feszessé tegyük az ütemtervünket. Egy olyan véleményt szeretnénk amivel kapcsolatban most gyorsabban kell dolgoznunk. Múlt héten ezért már kisadtam fordításra az első szövegtervezetemet, és miután ma itt ismertetem ezeket a pontokat, ma délután az angol szöveget el fogom küldeni az árnyék előadóknak. Nincs még meg a fordítás minden nyelvre, de ez hamarosan meg lesz. Néhány saját elgondolásomat hagy vázoljam fel. A véleményt fogyasztók szempontjából alkotjuk meg, és a mi szakbizottságunk szempontjai alapján. Először is nagyon fontos a fogyasztó tájékoztatása. Ez megint csak a mi feladatunk, hiszen fogyasztóvédelmi szakbizottság is vagyunk, nagyobb transzparenciára, jobb tájékoztatásra van szükség a fogyasztóknak. Az IMCO már régóta különböző területeken is ezt próbálja elérni. Egy labeling, egy címkézés már létezik a széndiokszid kibocsátásra, az üzemanyag felhasználással kapcsolatban, illetve az abroncsok zajá ártalmával kapcsolatban, de nincs semmilyen jelölés jelenleg a zaj kibocsátásokra. Ezért azt javaslom, hogy a zaj kibocsátásokról is kelljen tájékoztatni a fogyasztót egy jól látható labelinggel, jelöléssel, ugyanúgy, mint más területeken, amiket említettem, tehát például a széndiokszid kibocsátások tekintetében sem a rendeletben szerepel ez, ezért én bevettem egy olyan mondatot, hogy felhívom a bizottságot arra, hogy dolgozzon ki egy a jelölésre vonatkozó rendeletet. És ez kapcsolódik a széndiokszid jelöléséhez, tehát ezen a címkén a széndiokszid jelölésre írják rá egyúttal az ajártalmra vonatkozó tájékoztatást. Ezt javaslom. Miért fontos ez? a haszongépjárműveknél eznek igenis van jelentősége. Vannak például olyan települések, például Hollandiában is léteznek már olyan projektek, amelyek azt mondják, hogy például a szupermarketekben az árut szállító járművek bizonyos részekbe csak akkor hajthatnak be, hogyha egy adott zajszintet nem lépnek túl. Vannak települések, amelyek össze, amelyek ezt közösen követelik, és egy ilyen labelinget, egy ilyen jelölést követelnek a haszon járművektől, és van, tehát persze vannak, akik direkt azért vesznek sportautókat, mert ilyen nagy brummogó zajjal indulnak, de a fogyasztónak tudni kell, hogy milyen a zaj kibocsátás, ezt fontosnak tartom. Ami következő nagyon fontos pont számomra az, hogy hosszú távú célt írjunk be a szövegbe. A bizottság itt nagyon rövid időszakban gondolkozik, első lépés két év, utána a második lépés három év, tehát összesen öt évről beszél a bizottság, ez szerintem nem elég, e, továbbra is tovább kell csökkenteni, hosszú távon is tovább kell csökkenteni a zajártalmat, ez egyrészt növeli az egészség védelmének a szintjét a fogyasztók számára, másrészt pedig jogbiztonságot teremt a gyártók számára, mert tudják, hogy milyen irányba haladunk. Már a széndiokszid kapcsán is a parlament követelte ezt a hosszú távú gondolkodást, most is emellett kell síkra szállnunk, és javasolnunk kell egy hosszú távú célt, annak érdekében, hogy az érintettek hosszú távon is tudják, hogy mi vár rájuk. Tehát ez volt a második fontos pont. A harmadik fontos pont a járművek és a határértékek differenciálását, kategorizálását javaslom. A gépjármű kategóriák kapcsán a bizottság egy nagyon bonyolult táblázatot dolgozott ki, amely tartalmazza a határértékeket egy mellékletben, és a bizottságot bírálják ezért, mert a mellékletben a gépjármű kategóriákat túl kevéssé differenciálta. Ezért én azt javaslom, hogy több kategória kerüljön bele ebbe a táblázatba, nyissunk a különböző gépjármű osztályoknál alkategóriákat, és ennek az lenne a következménye, hogy akkor a határértékeket jobban hozzá tudjuk igazodni az adott gépjármű kategóriához. Mindegyik gépjármű ugye fair módon járulhatnak akkor hozzá a, zaja csökkentéshez. Nagyon sokat foglalkoztam ezzel a táblázattal, konzultáltam érintettekkel, a vállalatok képviselőivel, de ez egy nagyon új megközelítés, ez teljesen az én saját javaslatom a nagyobb differenciálásra, ami természetesen szakmai konzultációkon alapul, foglalkozzanak ön is, önök is ezzel a eh, tabellával, eh, ezzel a táblázattal, és ott még én különbséget tennék a személyautók és a eh, teherautók között. A személyautóknak, a teherautóknak sokkal nagyobb a fejlesztési ciklusa, mint a személyautóknak. A bizottság különböző éveket, e, ugyanolyan e, ciklust adott meg. Én szerintem különbséget kell tenni a e, személygépkocsi és a tehergépkocsi között, és ezt kellene, hogy tartalmazza ez a táblázat. Hogyha megnézzük a határértékeket, fontosnak tűnik, hogy fogyasztó szempontjából is vizsgáljuk meg, hogy ezeket a határértékeket végül is ezek a határértékek hogyan befolyásolják a gépjármű költségeit, ugyanis növelik ezek a költségeket, és ezt is látnunk kell valamint azt is figyelembe kell vennünk, hogy néhány technológia, amelyek a célja a zajcsökkentés, mellékhatásokat is okoz. Például, hogyha nem lehet teljesen új motort kifejleszteni, hiszen itt ez csak akkor lehet, hogyha egy fejlesztési ciklus már teljesen lezárult. Vannak olyan technológiák, mint amikor a motort egy ilyen burkolatba építik be, akkor viszont nőhet a hőmérséklet, ami a buszok esetében, amik hosszú útra visznek turistákat, turista buszok esetében problémát okozhat, tehát ezt is figyelembe kell venni. Az, új, az utolsó pont eh, az elektromos autók eh, kérdése. Eh, itt Németországban nagyon sok média tudósítás volt erről. Én azt tartanám jónak, hogyha leszögeznénk, vannak itt veszélyek, ugyanis például alacsony sebesség esetén, ugye magas sebességnél elsőben az abroncs okozza a zaj, de alacsony sebességnél nem lehet hallani az elektromos autót, annyira halk, és ezért ez veszélyt is jelenthet a gyalogosok számára, nem hallják, hogy jön az autó. A bizottság javaslata is ezt tartalmazza, tehát nem javasolnák azt, hogy kötelező, kötelező rendelkezést tartalmazzon. A rendelet viszont itt harmonizációra van szükség, mert másképp nincs értelme, hogyha egyik országban ez az ajszint, másikban másik az nem jó. Itt a mellékletben hibák vannak, ott az szerepel, hogy ilyen és ilyen zajokat nem tartalmazhat a jármű, például, hogy állat által okozott zajt. Hát ez már szinte röhelyes. Ne azt írjuk be, hogy milyen zajt nem bocsáthat ki a jármű, hanem azt, hogy milyen zajokról beszélünk a járművek esetében. Itt módosítottam a szöveget ebben az értelemben. És elnök asszony, ehhez a ponthoz megerősített együttműködést kértünk, mert itt kizárólag egészségvédelemről szól ez a dosszié, de ezzel a ponttal kapcsolatban, hogyha én azt akarom, hogy igenis a zajok okozásáról beszélünk, akkor ez már nem csak fogyasztóvédelem, hanem harmonizációs törekvés, mert ezt egységesíteni szeretnénk Európában, és így már ez az ügy kizá, kimondottan az belső piaci szakbizottság hatás körébe tartozik. Az illetékes bizottság, az NV tudomásom szerint nem akarja, hogy az 50. cikk kapcsán ezt a mi eh, javaslatunk közvetlenül menjen a plenárisra, hanem az MV is akar szavazni erről. Itt van informális együttműködés, és számomra elég világos, hogy ez ügyben az IMCO, a, eh, ha az illetékes bizottság, hiszen itt nem egészségvédelmi kérdésről van szó, hanem belső piaci kérdésről. Még röviden a határidőkről. Ma van az első eszmecsere, május 8-án lesz a következő, addigra már meg lesz a jelentés az önök kezében. És még van idő május 15-ig a módosítók benyújtásának a határidéig, ezért Veszfál asszony, Hüle asszony, Mendez úr, kedves kollégák, jó lenne, hogyha gondolkoznánk még módosító indítványokról, ezután 20-án megvitatjuk a módosítókat, 21-én szavazunk, júniusban a módosítókról, és ez még elég, mert július 10-én lesz az MV-ben a szavazás, és akkor figyelembe vehetik a mi véleményünket, tervezetünket. Köszönöm. Ez egy nagyon érdekes bevezető volt, sajnos korábban kezdtünk, de megspóroltunk egy fél órát azzal, hogy gyorsabb volt a szavazás, és ezt az időt ki akartuk használni. Most Mendes úr közben elment megint. Visszajön még? Nem tudja. Jó, valószínűleg visszajön. Akkor menjünk tovább. Következő árnyék előadó Vesztfálasszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák, kedves dr. Weiss Gerber asszony. Igen, korábban kezdtük, de ez nem jelenti azt, hogy nem kevésbé érdekes ez a vita. Sajnos az a problémám, hogy néhány kérdést a bizottságnak szeretteném feltenni, hát gondolom, hogy majd eljutnak a kérdéseim a bizottsághoz. Természetesen üdvözlöm, üdvözöljük a bizottság javaslatát, a közlekedés által okozott zaj ellen harcot hirdet a bizottság, én kommunális politikus vagyok, városi önkormányzatban dolgozom, tudom, hogy milyen káros a városban lakók számára a közúti zaj ez a zaj ártalomnak vannak kitéve a város lakóemberek. Jónak tartom, hogy egy új vizsgálati eljárásra tesz javaslatot a bizottság. Ez lényegesen reálisabb, mint a korábbi vizsgálati eljárás, ami már jó pár éves. A bizottság javaslatához szeretnék ilyen kérdést feltenni. Sajnos nem hallottam mindent, amit dr. Weisgerber mondott, lehet, hogy hasonló kérdéseket ő is felvetett, de ez is jelzi azt, hogy mennyire fontosak ezek a kérdések, amelyekre nyilvánvalóan választ kell majd kapnunk. Először is szeretném tudni, igaz-e az, hogy a javaslat már elavult jármű kategóriákra épült. E, sok területen már az új fejlesztéseket, új gépjármű kategóriákat nem is vették figyelembe, halljuk a vállalatoktól. És ez a tervezési biztonságot egy kicsit megkérdőjelezi. Állítólag 85-ös gépjárműveket vettek alapul, hát ezek a gépjárművek az újonnan törzskönyvezett gépjárműveknek csak az 5%-át teszik ki ezek a régi autók, tehát itt nagyon nagyok a különbségek. És csak új gépjárművekről beszélünk. Hogyha ez így igaz, akkor felmerülhetne az emberben az, ezt bizottságról szeretném tudni, tehát a vizsgálati módszert akkor most erre szemben még valami más kellene kidolgozni. Következő kérdésem. Hogyan kapcsolódik mindez a határértékekhez? Én azt hallottam, hogy a vizsgálati eljárás során kimutatott értékek az M1 és az M2, ezek autók, illetve az N2 és N három gépjármű eh, kategóriák mellett még eh, újabb kategóriákra is vonatkoznának, eh, ugyanis a 152 VK per tonna kategóriában keletkezik a legtöbb zaj, ez a Golf, GTI, vagy az Audi Quattro, azt hiszem ezekről az autókról van szó. De más gépjárművekre is gondolnunk kell. Ezért fel kell tennünk azt a kérdést, hogy nem kell ide bevonni más gépjármű kategóriákat is. Ennyit szerettem volna feltenni, inkább műszaki jellegű kérdéseket a bizottság javaslatához. Ezen túlmenően van még egy teljesen általános megjegyzésem is. A bizottság javaslatának az értelmét, az észszerűségét nem látom igazán minden pontban. A 96-os zöld könyvben a bizottság abból indult ki, hogy körülbelül az akkori európai népesség 20%-ának olyan a zaj kitettsége, amelyet elviselhetetlennek kell tekinteni. És a bizottság bizonyos zajforrásokat választott ki, és ezeket a típusú jóváhagyási eljárásban próbálta csökkenteni haszonjárművek számára. Ez egy szuper jó megközelítés volt. Az ezzel elért zajcsökkentés azonban csak két-három decibelnyi csökkentés. Mert tudjuk, hogy vannak más zajforrások is, amelyek potenciálisan akár 5-10 decibeles csökkentést is biztosíthatnának, és ez például ilyen az aszfalt minősége vagy az infrastruktúra területén kereshetjük ezeket a forrásokat. A települések, az önkormányzatok felelősek ezért, és ezért fontos az együttműködés, és hát tudjuk, hogy finoman fogalmazzak, hogy nagyon feszített költségvetéssel dolgoznak az önkormányzatok. De szerintem szükség van a zajterhelés kapcsán ha valamit tenni akarunk az európai polgárok számára, akkor ezen a területen lenne szükség intézkedésre. És felmerül a kérdés, hogy a típus jóváhagyással elége foglalkoznunk, vagy pedig nem kellene sokkal átfogóbban más területekre is kiterjeszteni a munkát. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, a bizottság még nincs itt, de jön hamarosan úgyhogy majd a kérdéseket jövő héten vagy az után fogja megválaszolni. de csak Rüle asszony. Szeretnék én is megköszönni a jelentéstevőnek, hogy megpróbál tovább differenciálni, és megpróbál meghatározni, hogy mi tartozik a mi bizottságunk, illetve mi az NV hatáskörében. Nem kell mindig újra feltalálnunk a spanyol viaszt. Ezt én üdvözlöm és jónak tartom azt is, hogy a fogyasztók tájékoztatására helyezi a hangsúlyt, ez az alapvető feladatunk. Azt is jónak tartom, hogy hosszú távú célokról is beszéljünk, és a jogszabályok megbízhatók legyenek, ez is jó észszerű javaslat. Ami a gépjármű kategóriákat illeti, ehhez most még nem tudok mit mondani, előbb látnom kell az ön javaslatát, és ellenőrizni kell a számokat és mindenek előtt azt kell tisztáznunk, hogy az NV-vel hogyan tudjuk ezt valamilyen formában együttesen eldönteni. Végül is a mesterséges zaj természetesen szá- én is fontosnak tartanám, hogyha az elektromos autók kapcsán ezt a mesterséges zajt is figyelembe vennénk, a, az ajcsökkentés kapcsán ez is ebbe a kontextusba tartozik. A harmonizálás, és hogy töröljük ezeket a nevetséges kitételeket a mellékletben, ezt is tudom támogatni. Nagyon jó lesz az együttműködés, ez a célunk. Mandelsz úr pont jókor érkezik. Valószínűleg azonnal be tud kapcsolódni a vitába. Gut, möchten Sie noch ein Statement machen oder bleibt dabei? Szeretne mondani valamit, vagy kitart amellett, hogy támogatja a jelentést. Időközben a bizottság képviselője is megérkezett. A bizottság Westfál asszony esetleg röviden megismételné, amit az előbb elmondott, hogy megkaphassuk a válaszokat. Hát csak röviden. Na jó, akkor nekifutok. Nem fogok persze mindent megismételni, de köszönöm a javaslatot. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos eh, harcot hirdettünk a közúti zaj ellen, ez egy nagyon észszerű, jó lépés és megközelítés. Ezzel együtt azonban a bizottság javaslatával összefüggésben eh, több kérdés is felmerült bennem, bennünk, eh, nem utolsó sorban azért, mert eh, több forrásból tájékoztatunk, és sok mindent hallottunk. Első kérdésem, igaz-e az, hogy a javaslatban régi gépjármű típusokat vettek alapul? új gépjármű kategóriák kapcsán, és ezt halljuk a vállalatoktól, ilyen új, újabb gépjármű kategóriákat nem is vettek figyelembe. És állítólag 80, 1985-ös, azaz 27 éves autókat vettek alapul. Ezek a gépjárművek azonban az újonnan törzskönyvett gépjárműveknek csak az 5%-át jelentik. És mi van az új járművekkel. Ehhez kapcsolódik az, hogy ez nem mond ellent az új vizsgálati módszernek. Tovább menve, szeretném tudni, hogy az új vizsgálati eljárásnak mi a viszonya az új értékekhez. Azt hallottam ugyanis, hogy a vizsgálati eljárás során nyert adatok tulajdonképpen az autóknál az M1, M2, illetve az N N2, N3 kategóriák mellett még újabb felvételét tetnék szükségessé. Gépjárműveknél a zaj legnagyobb része a 125 kW per tonna kategóriában keletkezik. De mellett van egy sor további gépjármű, amelyek eh, nem sorolhatók bele ebbe a két csoportba. Hogyha stimmelnek az adatok, akkor miért nincsenek újabb gépjármű kategóriák a javaslatban? Kérdezem tehát a bizottságtól, helytálló-e az, hogy a zaj ártalmat okozó gépjárművek nagy részét eh, nem vették be a javaslatba. És például az út burkolat eh, szerepe egyáltalán nem szerepel a javaslatban, ezt nagy hiányosságnak tartom. Elnök, köszönöm. Weisberger asszony szeretne mondani valamit. Én is még szeretnék egy-két kérdést felvetni, és érdekelne a bizottság véleménye a javaslatomról. Csak egészen röviden szeretném ezt összefoglalni. Először is eh, Westphal asszonynak mondom, ez a táblázat eh, régi eh, gépjárművekre alapul, ezért, amit ön felvetett, eh, enne, emiatt néhány új gépjármű kategóriát is felvettem a táblázatba. Érdekelne erről a bizottság véleménye. A másik terület, hogy mindig a forrásnál történjen az zaj csökkentés, és hogy más területeket is be kellett volna ebbe e, vonni. Ez, e, ezt a kérdést én is felteszem. Azután mi a bizottság vélemény arról, hogy vezessünk be egy hosszú távú célt, ugyanis e, szerintem hosszú távon tovább bizajcsökkentésre van szükség, és fontos, hogy jogbiztonságot garantáljunk, a hosszú távú tervezhetőséget a vállalatok számára. Azután mi a bizottság véleménye a labelingről, a jelölésről, a széndiokszid kibocsátás terén volt ilyen, és hogyha ezt az én jelentésembe beleírom javaslatként, akkor szeretném, hogyha a bizottság egy másik új jogszabályban dolgozzon ki egy erre irányuló javaslatot, és az elektromos autókkal kapcsolatos melléklet kapcsán fontosnak tartom, hogy azt határozzuk meg, hogy mi ilyennek kell, kell lenni, az annak és a negatív példákat töröljük. Tehát érdekelne a bizottság véleménye. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kíván-e még valaki hozzászólni ehhez a témához? Ha nem, akkor a bizottsági a szó. Köszönöm, elnök asszony. A bizottság javaslata lefedi az összes járművet. A javaslat kiinduló pontja az volt, egy sor vizsgálat volt. A régi módszer csak a motorrész hangját, zaját mérte. Ez az új módszer az egész jármű összes zaját mérni kívánja. Több éven keresztül, 2002-től 2005-ig megpróbáltuk a lehető legreálisabb és kézzelfoghatóbb kapcsolatot feltárni a régi és az új módszer, mérési módszer között. De természetesen a javaslat az összes gépjárműre vonatkozik. A kategóriák, amelyeket említettek, Valóban a régi javaslatban létező kategóriákat vettük át, de ez igazából csak iránymutatás és egy referencia alap, hogy hatékonyan össze tudjuk hasonlítani azt, ahogyan régen mértünk, azzal, ahogyan most mérünk. Így könnyen értelmezni tudjuk, közben össze tudjuk hasonlítani. Azért volt ez fontos, hogy tudjuk a két fajta mérés eredményeit összehasonlítani. Ez csak egy gyakorlati elem volt. A 85-től származó időszakban természetesen a járművek mások voltak, mint most, de nem az volt a célunk ezzel a táblázattal, hogy a 85-ös autókra vonatkozó jogszabályt hozzunk létre most is, hanem csak annyi, hogy a régi értékeket az új értékekkel össze tudjuk hasonlítani. Az csak a motor zaját mérő értékeket az egész autó zaját mérő értékekkel. A kategóriákat úgy kell meghatározni, hogy ha lehetséges, akkor jobban lefedjék azokat a járműveket, amelyek jelen pillanatban léteznek a piacon. Természetesen az a feladat, hogy a, akár a jelenlegi igényekhez alkalmazkodva új meghatározásokat alkalmazzunk. Az Európai Bizottságnak az a célja, hogy a zajkibocsátást csökkentjük. Ez a legfontosabb célunk. A második csak a járművekre vonatkozik ez a javaslattervezet, tehát olyan egyéb úton keletkező zajokra, amelyeknek nincs kapcsolata a járműhöz, nem. A jogalap a csak a járművek zajkibocsátásának lefedését teszi lehetővé. Persze lehet egy globális megközelítést alkalmazni, és nem lehet azt, hogy, és lehetséges volna az is, hogy más zajforrásokat is bevegyünk, de nem ezzel a jogalappal. A kormányok képviselőit, akik az infrastruktúráit felelősek, felkerestük és több eszmecserét tartottunk velük, és úgy gondolom, hogy a tagállamok részéről valamilyen megállapodásra van szükség a zajcsökkentés érdekében. Egy oldalról a járművek zajkibocsátását kell csökkenteni, ezt fedi le ez a javaslat, más oldalról Például az utak felszínét és az utak felszínét borító anyagok zaját is kell vizsgálni. Két érdekes javaslat érkezett a jelentéstevő asszonytól. Az egyik a címkézést illeti. Ezzel kapcsolatban csak annyit szeretnék jelezni, hogy az Európai Bizottságnak már is hosszú távú gyakorlata van a címkézéssel kapcsolatban. Ez a gyakorlat még a zajkibocsátást is lefedi. Például a gumiabroncsok tekintetében már használtuk ezt. 2009-ben fogadtunk el egy rendeletet, amelynek egyébként idén kell hatályba lépnie 2012-ben. Az egyik cél éppen az volt, hogy kiegészítsük a zajra vonatkozó követelményeket, amelyek a gumiabroncsok tekintetében már léteztek. Ez egy, ezt a fogyasztókat tájékoztató információval szeretnénk kiegészíteni. Ez bizottsági javaslat stádiumában van, de már is szeretném jelezni, hogy tehát a gumiabroncsok tekintetében a bizottságnak volt egy olyan javaslata, amelyel már is abban az irányban mozdultunk el, amit egyébként most jelentéstevő asszony javasol. Hosszú távol vonatkozólag jelen pillanatban nem tudom elmondani, hogy a bizottságnak mi a végeges álláspontja. Az volt az aggályunk, hogy egy olyan javaslatra van szükség, ami a 90-es években megszakadt dinamikát újra felpörgeti. Ö, 95 óta nem, tehát relatíve régóta nem foglalkoztunk a gépjárművek zajkibocsátásának csökkentésével. Tehát szeretnénk felvenni ismét a fonalat, és most egy új mérési módszerünk is van ehhez, és ezt az új mérési módszert, illetve a zajcsökkentést lépésenként szeretnénk bevezetni. Így a tanácsnak és a parlamentnek is lehetősége van arra, hogy megvizsgáljuk azt, hogy milyen lépésekben tudjuk a zajtés fonalát ismét felvenni. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ja, Frau Weisgerber. Weisgerber asszony. Ja, ich wollte mich jetzt einfach mal für den Austausch bedanken, insbesondere auch... Köszönöm szépen, köszönöm ezt az eszmecserét. Rendkívül örülök annak, hogy a kategóriákkal kapcsolatban a bizottság kész őszintének lenni. Amikor az átláthatóság összehasonlíthatóság a régi határértékekkel, ez volt a cél, ahogy elmondták, de ez nem kell, hogy most meghatározza a kategóriák definícióit. Van egy javaslatom, ezt angolul meg tudom ma délután fogalmazni. Szerintem nagyon óvatosan kell döntenünk a kategóriákról, és be kell vonni szakértőket is ebbe a döntéshozatalba. Remélem, hogy az új javaslat kategóriáit az új igényekre tudjuk szabni. A címkézéssel kapcsolatban nekünk is, és a bizottságnak is hosszú távú céljai vannak, tehát már is várom azt, hogy további eszmét cseréljünk erről a kérdésről, a jelentésem alapján, és utána március 10, május 15-én, ami a módosítók hat, benyújtásának határideje, az árnyékjelentéstevőkkel is tudunk eszmét cserélni erről, és meglátjuk, hogy milyen támogatást élvez ez a javaslat. Remélhetőleg az Envivel szemben majd erős álláspontot tudunk kialakítani. Az Envi szeretné, hogyha az elektromos járművek is harmonizálnánk, mert hogyha erről lesz szó, ha tényleg ezt szeretnék, akkor azért az IMKO szakbizottság lesz felelős, úgyhogy határozottnak kell lenni, amúgy pedig köszönöm a kiváló együttműködést. Ja, ich soll hier Köszönöm szépen. Módosítók benyújtásának határideje, nem, nem, nem, a eszmecsere május 8, addig meg lesznek a módosítások, és május 15 déli 12 óra a módosítók benyújtásának határideje. Köszönöm a bizottságnak és az elmondottakat a remélt impulzusok, ez a lökés, amit ad a bizottság a témának, meg fog történni. Nagyon jól állunk időben, és rátérhetünk a következő jelentésre. Gripis asszony itt van, Gephardt asszony itt van, árnyékrendés, tevő Olasmit nincs itt, de valószínűleg Manders úr tér rá erre. Ligrip asszony parancsoljon. Euh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Úgy gondolom, hogy igazából reagálni tudnék most az Európai Bizottságban mutató szavaira, de hát azóta változott a feladatom. Ma azért gyűjtünk össze, hogy együtt felvessük az első kérdéseinket az uniós vámkódex átdolgozásáról. Csak arra szeretnék emlékeztetni, hogy a vámkódex általános felülvizsgálattól nem esett át 92 óta, amikor elfogadtuk, 2008-as rendelet született 450-es számmal, ez 2008. április 3-án lépett hatályba, és ennek az volt a célja, hogy kiigazítsa a vám jogszabályokat az elektronikus vám hatósági eljárások és az e-kereskedelem terjedése nyomán. Tehát ez egy 2008-as rendelet volt, de ez is csak akkor lesz alkalmazható, hogyha az alkalmazási rendelkezései, a végrehajtási rendelkezései szintén alkalmazhatóak válnak. Ezért született meg a Salvini jelentés, ez egy saját kezdeményezési jelentés volt, amit 2011. novemberében fogadtunk el. A véglegesítés határideje, tehát a végrehajtás véglegesítése nem tudott megtörténni, különösen amiatt, mert az informatikai rendszerek nagymértékben átalakultak. Több időre van szükség, mint amennyit előre gondoltunk. Ez a fő oka a késlekedésnek, valamint a Lisszaboni szerződés hatályba lépése. Ennek nyomán az Európai Bizottság néhány héttel ezelőtt egy átdolgozási javaslatot nyújtott be a 2008-as rendeletre is, tehát a vámkódexet már azelőtt fogjuk módosítani, hogy ezt a 2008-as rendeletet hatályba léptetnénk, ami eléggé különleges helyzetet idéz elő. Az Európai Bizottság javaslatának egyrésztről az a célja, hogy a hatályba lépés idejét kitolja. Ezt a célt, hát mivel tudjuk, hogy nagyon rövid a határidőnk, tiszteletben kell tartani. És szeretnénk, hogyha jogi szempontból is minden tiszta és világos lenne. Az Európai Bizottság azt is javasolta, illetve az is a célja, hogy igazítsuk ki a vámkódexet, a Lisszaboni szerződés miatti változtatások okán. Egyszerűek ezek a módosítások, itt igazából a címet kell, a nevét kell a kódexnek megváltoztatni, tehát most közösségi vámkódexet uniós vámkódexnek fogjuk ö, nevezni. Ezzel figyelembe vesszük a Lisszaboni szerződés által bevezetett új nyelvhasználatot valamint figyelembe kell venni a felhatalmazáson alapul és a végrehajtási jogi aktusok bevezetését is a szerződés 211-es cikke értelmében. Ez kicsit tovább bonyolítja a helyzetet, de a harmadik cél az átdolgozási, a rendelet átdolgozási javaslatban a bizottság részéről az volt, hogy figyelembe vegyük a biztonsághoz kapcsolódó, illetve az informatikai modernizáció folyamatait figyelembe vevő, vevő módosításokat tudjunk eszközölni a jogszabályokban. Nos, tehát ennyit az Unió vámkódexéről. A kiigazítások, illetve a késlekedés figyelembevétele, a határidők eltolása, a Lisszaboni szerződés miatt módosításokon túlmenően azonban vannak ennél jelentősebb módosítások is itt az előttünk álló javaslatban. Ezeket a 250-es dokumentumban az Európai Bizottság szépen részletesen kifejti az Európai Parlament és Tanács felé. Nagyon gyorsan. ezzel módosítások közül néhányat én tényleg lényeginek érzek. Az egyik központosítja az eljárást, amely jel a, az alakiságokat, a vám alakiságokat teljesítik a hatóságok. Illetve nagyon fontos, hogy a gazdasági szereplő hol székel az Európai Unióban, ennek figyelembevételével is módosították a jogszabályokat. Szerintem ez jelentős módosítás, hiszen igyekszik tovább harmonizálni, egységesíteni a vámeljárásokat az Európai Unióban. Ez a központosító javaslat ezzel kapcsolatban nem találtunk eléggé alapos magyarázatokat az eljárásokra, az új eljárásokra. Persze a jobb vám harmonizáció érdekében szükség van közös eljárásokra, de erről több és pontosabb információt szeretnénk látni, például a végrehajtási rendelkezések tekintetében. Aztán a javaslat hatodik cikkével kapcsolatban, amely a vám modernizáció, vámügy modernizációjának egy jelentős pontját érinti. Ez arról szól, hogy minden adatcserét lehessen informatikai módon ö, végrehajtani a hatóságok között, vagy hatóság és kereskedő cég között. Ezzel tudnánk garantálni a biztonságot, a kereskedelem biztonságát. De úgy gondolom, hogy a rendelet tervezetben, amit az Európai Bizottság benyújtott, vannak olyan kivételek, amelyek kockázatot jelenthetnek, amelyek révén eltérünk ettől az alapelvtől, amit ők itt kifejtenek. Nagyon óvatosan kell tehát bánni ezekkel a kivételekkel, és tényleg nagyon szigorúan kell ezeket a kivételeket alkalmazni. Az elektronikus támogatás illetve az elektronikus módszerek alkalmazása támogatható. A 280 90-es és 91-es cikkek tekintetében sem szabad kimélnünk magunkat, hiszen itt is nagyon kényes kérdésekről van szó a felhatalmazáson alapuló, illetve a végrehajtási jogi aktusok elhatárolásáról. Itt alaposan végig kell gondolnunk azt, hogy hogyan foglalunk állást. Aztán a kompetenciák, a végrehajtási jogkörök átruházása és a felhatalmazásra vonatkozó rendelkezések is olyan terület, ahol az intézmények közötti hatáskör, illetve jogkör megosztás kényes kérdéseket vethet fel. A benyújtott menetrend a rendelet módosításával kapcsolatban azt mutatja, hogy ezeket a fontos módosításokat minden áron jún, 2013. június 24-e előtt végre kell, be kell nyújtani, végre kell hajtani. Aztán ez fogja lehetővé tenni, hogy a végrehajtó rendelkezések is a következendő másfél évben hatályba léphessenek, és 2014. december vége előtt az egésznek működőképessé kell válnia. Rugalmasabb kell, hogy legyen ez az új VAM e kódex, mint a jelenlegi rendszer, köszönhetően például az informatikai rendszereknek. Az informatikai rendszerek működőképessége, határideje nagyjából 2020. december 31-ére van kitűzve. Szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy ezeket a különböző határidőket tegyük, vagy tartsuk tiszteletben, mert különben megcsúszunk az egész rendszer bevezetésével. És így teljesen elavult lesz az egész rendszer, mert közben annyira elszaladnak mellettünk az informatikai rendszerek fejlesztései. Hát azt hiszem, most már tényleg befejezem. Rendkívül technikai ez az ügy, rendkívül összetett, de ugyanakkor komoly hatással van a közös piac működésére. Az összes európai intézmény rendkívül pozitív megközelítéssel és konstruktívan kell, hogy együttműködjön ahhoz, hogy az Európai Bizottság Tanács akni partnersége révén megvalósulhassanak ezek a határidők, különben és meg kell tartanunk azt a szellemet, amelyel a Fiskus programmal vagy a pénzügyi együttműködéssel kapcsolatban működtünk együtt, itt is szükség van erre a szellemre, hogy hatékonyak legyünk, tartsuk tiszteletben az időhatárokat, nekünk is nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy hát ilyen kicsi intézmény közi csatározások ne vegyék el az időnket. Minden intézmény számára eléggé fontos és lényeges ez a kérdés, hogy ezt megtegyük. Köszönöm. Ja, Dank, Frau Le Köszönöm szépen, Le Grip asszony. Gephardt asszony. Köszönöm. Szeretném kimenteni szívemeleti kolléganőmet. Ma vissza kellett repülnie Görögországba, fontos megbeszélései vannak, ez Görögország helyzetét ismerve gondolom megértjük valamennyien. Idatta nekem a jegyzeteit, és ezeket szeretném most ismertetni. Egyébként eh, angolul vannak eh, a jegyzetek, de miután én nagyon rosszul beszélek angolul, maradok a németnél. Örömmel konstatálja a kolléganőm, hogy a munkák tovább haladnak a vámkódex modernizációjával kapcsolatban, amitnek az új neve uniós vámkódex lesz. A tavaly decemberi jelentésben világosan leszögezte, érthető, hogy nagy nehézségek vannak a vámkódex eh, tényleges átültetésével kapcsolatban, és az új időpontot, a 2013-as határidőt nem lehet betartani. Már csak azért is, eh, mert a korábbi rendszer eh, beható át átalakítása vált szükségessé. A technikai kiigazítások, a személyzet átképzése, a szükséges erőforrások rendelkezésre bocsátása, az új elektronikai rendszer létrehozása, ezek nagyon nehéz feladatok. Érthető, hogy vannak nehézségek, de ez nem elég indok ahhoz, hogy ezt így el is fogadjuk, hiszen mindezt korábban is lehetett tudni, lehetett tudni, hogy lesznek majd, lehetnek majd nehézségek, ezeket figyelembe kellett volna venni. Ezért kolléganőm szeretné feltenni azt a kérdést az Európai Bizottságnak, hogy most eh, hirtelen miért eh, álltak elő új adatokkal a VAM kódex alkalmazásával kapcsolatban. És hogyha jól értjük, akkor most már a 2020-as határidőt lebegteti a bizottság. Mik a konkrét okok, ami miatt most már ezt a dátumot célozza meg a bizottság? Szeretnénk gondoskodni arról, hogy ezen a területen magas szintűek legyenek a biztonsági garanciák, és az új rendszer minél előbb hatályba lépjen. A tárgyalások után, amelyeket itt az Európai Parlamentben lefolytattunk, 2016-ot jelöltük meg lehetséges határidőként a, az új VAM kódex átültetésére. És ez a 2016 már 7 évvel későbbi dátum, mint az, ami az Európai Bizottság eredeti javaslatában szerepelt, és ez négy évvel későbbi dátum, eh, a 2020-as is, eh, mint eh, az Európai Bizottság eredeti javaslata, és a 2020 négy évvel későbbi időpont, mint amit az Európai Parlament javasolt a fogyasztók számára garantált biztonságot nem akarjuk megkérdőjelezni, ezért szeretnénk jobban megérteni, hogy ezt az új dátumot hogyan kezeljük. Nagyon sok olyan kérdés van, amit pozitívan értékelhetünk. Ilyen például az, hogy a komitológiai járást felváltsák, a delegált jogi aktusok, azután az Európai Unió jogalkotásában a munkát most hozzá kell igazítani ahhoz, hogy a vám kódexsel kapcsolatos problémák most már nyilvánvalóvá váltak. Ezekről a kérdésekről tehát beszélni kell, ezeket pontosan meg kell vizsgálni, a kihatásokat is meg kell vizsgálni, és ennek megfelelően ezzel összhangban kell majd a módosító indítványokat előkészíteni kolléganőm Lökreppel, Lökrepp, Lögrip asszonynal köszöni a kiváló együttműködést, és Szivanapti kolléganőm beszámolóját ezzel be is fejezném. Elnök, köszönöm. Oles Schmidt úr a következő a liberálisoktól. Thank you very much, madam. Köszönöm. Kicsit késve jöttem, gyorsan haladnak. Szerintem a legfontosabb kérdés, és ezt most nem fogjuk itt ezt megoldani, bár Gebhardt asszony említette, az a menetrend. Nehéz megérteni, hogy miért várunk ezzel ilyen sokat. Ha a bizottság itt van, akkor jó lenne, ha elmagyarázná, hogy ez miért történik így, és miért történik ez meg ilyen gyakran jogalkotási témákban. Sajnálom, hogy ezzel kell kezdenem. De ez az egyik legnagyobb hibája ennek az anyagnak. Rövid kérdéseim lennének azt hallottam, hogy nem minden tagállam hajlandó elfogadni ezt a javaslatot. Nem tudom, hogy Lögrip asszony említette ezt a tényt. Nem használják a közös platformokat és közös eszközöket, mint a, az információs technológiai eszközöket. Arról hallottam, hogy egyes országok vonakodnak Érdemes lenne erről is többet tudni. A másik dolog pedig eh, az, hogy eh, lehetne csökkenteni ezt a rést a menetrendben. Nyilván ez pénz kérdés is. Hogyan lehet mégis elérni? Harmadik észrevételem, és ez egy elég érzékeny téma, az adatok elektronikus tárolása. Ez eh, a hetes cikk alapján egy felhatalmazáson alapuló aktusban lesz szabályozva, mert a bizottság felhatalmazást kap arra nézve, hogy az adattárolással kapcsolatos szabályokat megfogalmazza. A múlt héten volt a PNR szavazás, az is elég érzékeny volt. mi a véleménye a bizottságnak, és különösen a tanácsnak ezzel a politikailag rendkívül érzékeny témával kapcsolatban. Egyébként persze én nagyon pozitív várakozásokkal tekintek erre a munkára, biztos hasznos lesz, kár, hogy ilyen sokat kell rá várni. Ja, danke schön, Ole Schmidt. Köszönöm szépen Ole Schmidtnek. Időközben megérkezett a bizottság képviselője. Már most elmondhatom önnek, az eddigi hozzászólók azt kérdezték, hogy miért húzódik ennyire a dolog, miért változtak a határidők. A zöldek képviseletében gondolom Rüle asszony az árnyék előadó. Köszönöm. Csatlakozom Ole Schmidt kérdéseihez, mert én is kezdek nyugtalankodni, hogy változott a menetrend. Ami az adatcserét illeti, azt szeretném megkérdezni, hogy kikérték-e az adatvédelmi biztos, a ható, adatvédelmi eh, hatóság véleményét. Újra és újra foglalkozunk ezzel a kérdéssel, és örülnék, hogyha minden alkalommal kikérnék időben az adatvédelmi biztos véleményét. Szerintem itt hiányosságok vannak a bizottságnál. Köszönöm. Van-e még itt jelen árnyék előadó? Van-e itt még kollega? aki árnyék jelentéstevő, ha nem, akkor a bizottság meg is kezdheti a válaszadást. Köszönöm. Merci. Euh. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is elnézést kérek, hogy most érkeztem, de hát nem tájékoztattak arról, hogy előre szaladtak a munkában. A legutóbbi pontot hallottam csak igazából, a két utolsó frakció árnyék jelentéstevőjét hallottam. A többi kérdés sajnos nem tudom megválaszolni, mivel nem hallottam őket. Nyilván megtartatom azt a prezentációt, amivel készültem e pont bevezetésére, ahogy ön kívánja, elnök asszony. Talán a prezentáció mégis rávilágítana azokra a pontokra, amelyeket felvetettek az árnyékjelentéstevők, Például a megvalósítás elektronikus aspektusa ebben az átalakított verzióban. Akkor most angolra váltok, mert a prezentációm angolul van. The background is that of course we... A háttér természetesen az, hogy egy létező rendeletből indulunk ki. A 450 per 2008-as rendeletből, amely a modernizált vámkódexet alapozza meg, illetve ezt hozza létre. A célja ennek az volt, hogy átdolgozza, a mostani javaslatnak a célja az, hogy átdolgozza ezt a 450 per 2008-as rendeletet. Önök is tudják, hogy három fő oka van ennek az átdolgozási javaslatnak, és ezzel rá is térek az egyik olyan felvetésre, amit az árnyékelőadók mondtak. Gyakorlatilag azonosítjuk azt, hogy lehet-e alkalmazni betűszerűen a 450 per 2008-as rendeletnek azokat az elemeit, amelyek 2013-tól voltak kilátásba helyezve. Kiderült, hogy ez a papírmentes dolog ez nem működik 2013-tól, több időre van szükség. Várnunk kell a gazdasági szereplőkre, hogy felmérjék, mikor és milyen számítástechnikai változtatásokra van szükség Eh, ahhoz, hogy megvalósíthassák a célkitűzéseket. Eh, emellett eh, van még egy olyan kötelezettségvállalás is az Európai Bizottság részéről, amely arról szól, hogy hozzá kell igazítani a rendeletet a Lisszaboni szerződéshez, a végrehajtási jogkörök, illetve a delegált jogkörök vonatkozásában. A harmadik oka a javaslatnak az az, hogy 2007 óta a modernizált vámkódex végrehajtása során és az eljárások megalkotása során kiderült, hogy bizonyos kiigazításokra van szükség egyes rendelkezésekben, mert különben nem lesznek igazán hatékonyak és működőképesek. Semeta biztos és ennek a bizottságnak az elnöke, valamint a tanács elnöksége tartotta konzultációkat azzal kapcsolatban, hogy mennyire sürgős lépni, mennyire sürgős cselekedni. Nyilván itt a 2013 júniusi határidő szorít bennünket. Emellett, ha meg akarjuk valósítani a hármas célkitűzést, akkor el kell kerülnünk, hogy kinyissuk Pandorának szelencéjét, és elkerüljük azt a kísértést, hogy hozzányúlunk a modernizált vámkódex olyan elemeihez, amelyek módosítása nem igazán lehetséges. Az Európai Bizottság végül úgy döntött, hogy ahhoz hogy megpróbálja működőképessé tenni ezt az új jogszabályt a lehető legjobb körülmények között. Az Európai Bizottság elégedett volt, amikor tudomást szerzett a 2011. szeptember 1-i parlamenti állásfoglalásról, amely szintén a vámügyek modernizálásáról szólt. Ami a javaslat első részét illeti, abszolút szükséges elhalasztani a kódex alkalmazhatóságának idejét. Nem az örökkévalóságig halasztunk, hanem csak addig, ameddig megvalósulhat az informatikai rendszerek kiépítése és azonosítása az átdolgozás hatályba lépésétől számítva a jogszabály alkalmazhatósága 18 hónapra lesz kitolva. Addig kell elfogadni az Európai Bizottsági további jogszabályokat is. Tehát hatályba lép, majd 18 hónappal később lesz alkalmazva ami nyilvánvalóan nem azt jelenti, hogy egy hatalmas informatikai fejlesztés lesz majd ez alatt a 18 hónap alatt. Nyilvánvaló, hogy a gazdasági szereplők nem tudják kifejleszteni az összes eh, informatikai rendszert eh, egy lépésben a 18 hónap alatt. Ahhoz, hogy eh, megszervezzük a végrehajtást, ennek érdekében egy eh, úgynevezett IT Master Plant eh, alakítottunk ki, amelynek már a harmadik verziója létezik, és ebben azonosítjuk eh, a, nem csak az EU szintjén, hanem a gazdasági szereplők szintjén is azokat a fejlesztési szinteket, amelyek szükségesek a, a végrehajtáshoz. Ez a Master Plan a több éves stratégiai terv egyik függeléke lesz. És arra lesz hivatott, hogy az elektronikus vámeljárásról szóló 2008-as döntést a gyakorlatba ültesse. A 17. cikk 1-es cikkéből látható az, hogy az EU vámkódexe megvalósítása érdekében egy komitológiai eljárást fogunk végrehajtani, amelynek az lesz a célja, hogy a jogszabályok, jogszabályok meghatározásra kerüljenek, illetve az átmeneti időszakok és átmeneti határidők. Ezek az átmeneti időszakok arra szolgálnak majd, hogy megszülessenek a szok, a szükséges számítástechnikai rendszerek. Ennek az átmeneti időszaknak a végső határideje 2020. 12. december 31. E, természetesen mindez a Fiskus program függvényében is értendő. A, ami a Lisszaboni szerződéshez való hozzáigazítást illeti, ott az Európai Bizottságnak e, a, azt kellett e, meglépnie, hogy tételes felhatalmazásokat fogalmazzon meg, tehát a, a delegált aktusokra való tekintettel téteges, tételesen legyenek megfogalmazva a felhatalmazások, ezek egy koherens egységet alkossanak, és ahol további felhatalmazásra van szükség, azt is azonosítani kell annak fényében, hogy a megvalósítás hogyan halad ezt a kiigazítást tartalmazza tehát a javaslat. Már a Salvini jelentés is utal ezekre. Azt gondolom, hogy bizonyos jobbítások eh, keletkeztek az áruk átmeneti megőrzése témájában, majd vagy a felhatalmazott gazdasági szereplők vonatkozásában, a konkrét eh, engedélyezések eh, kapcsán eh, és bizonyos technikai területeken is javító szándékú módosítások születtek. Az átdolgozás technikája különleges, érdemes emlékeztetni arra, hogy az átdolgozás formai követelményeit betartottuk, és a javaslat sem terjeszkedik túl az átdolgozás formai lehetőségeim. Végezetül azt mondanám még el, hogy az Európai Bizottság a másik két intézmény megsegítése céljából két segítő eszközt tett a javaslat részévé, van egy korrelációs táblázat, amely a javaslat része, és emellett dokumentumokat bocsátottunk rendelkezésre, amelyek leírják a változásokat, igazolják a változásokat, magyarázzák a, a változásokat, és egy non-paper tartalmazza a Lisszaboni szerződéssel kapcsolatos tudnivalókat. Emellett utalnék még itt a, a, az IT Master Plan-re, illetve az informatikai fejlesztésekkel kapcsolatos munkánkra. Az Európai Bizottság tehát ebben a javaslatban a rendelet alkalmazására vonatkozóan új határidőket szab, ha, szab meg, Eh, amelyek eh, kapcsolódnak a számítástechnikai fejlesztésekhez, és ennek kapcsán volt szükséges eh, a jogszabály létrehozása, ami pedig a szerződéshez való igazítást illeti. Itt a, 200, a Lisszaboni Szerződés 290-es és 291-es cikke alapján kellett a kiigazításokat eszközölni, de itt is csak odáig merészkedtünk, amennyi teljesen szükséges, vagy feltétlenül szükséges a végrehajtáshoz. Ez van tehát az átdolgozási javaslatban. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy egy-két dolgot sikerült tisztázni de visszautalnék arra a kérdésre, hogy az adatvédelmi biztos véleményét kikérte a bizottság. Ez a kérdés felvetődött a vitában. Megnyitom a vitát, mert még van időnk, hogyha vannak kérdések, megjegyzések a bizottság előadásához kapcsolódóan. Nincsenek? Akkor a bizottsághoz fordulok, és kérem, kérem válaszoljon az adatvédelmi biztossal kapcsolatos kérdésre. Oui, merci, je pense. Igen, köszönöm. Ellenőrző hatóságként utalnak a, az adatvédelmi biztos hatóságára. Itt egy átdolgozásról van szó, és az adatvédelem az informatikai rendszerek felhasználása, ezeknek a fejlődése az eredeti javaslaton nem módosít semmit, egy formális konzultációról van csak szó. De világos az, hogy ennek a, az új rendeletnek a végrehajtása során ér, lehet, hogy szükség lesz bizonyos meghatározott adat bázisok létrehozására, és azok, akik az Európai Bizottságon belül e rendszer kidolgozásán fognak dolgozni, az adatvédelmi biztos véleményét ki fogják hivatalosan kérni erről. Also, Dankeschön. Ähm. Köszönöm szépen. Le Grip asszony jelenleg nem kíván szólni. Következő határidő május 30-a, amikor újból megvitatjuk ezt a kérdést itt a szakbizottságban. Azután augusztus 20, szeptember 17-e, az a két dátum, amikor már a jelentést megvitatjuk. Köszönöm szépen. A következő napi rendi pontra térhetünk rá. Hálásak vagyunk, hogy a bizottság képviselői már jelen vannak. Előbb került sorra, terítékre ez a napi rendi pont, ami egy csúcsfontosságú esemény, az egységes belső piac fennállásának 20. évfordulóját ünnepeljük, és meghallgatunk egy prezentációt a bizottság előadását. Sandra, Bitte? Yes, darum, darum habe ich es äh, gemerkt, es ist... Äh, Igen. Még hozzá kell szoknunk ahhoz, äh, hogy ezzel az új csütörtöki beosztással együtt éljünk, koordinátorokkal is beszéltünk erről, és mindenkitől kérem azt, hogy ne üres sorok előtt legyünk itt csütörtökön. Nem vagyunk ezt hozzászokva, nem is mi akartuk, hogy ez így alakuljon, de idén az év végéig bizony ez lesz a helyzet, gyakrabban fogunk tanácskozni csütörtökönként, ami nagyon sajnálatos. De hát akik most itt vannak, kérem, hogy mondják el ezt a többieknek. A bizottság parancsoljon. Thank you, Madam Chairman. Um... Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm az IMCO szakbizottságnak, hogy lehetőséget adtak, hogy nagyon röviden bemutassuk az egyik projektet, amelyel foglalkozunk az egységes piac 20 évfordulója alkalmából ez az 1992-es generáció címet viseli. Az Európai Bizottság és az Európai Parlament számos cselekvést dolgozott ki, hogy ezt a 20. évfordulót megünnepeljük. A decemberi egységes piaci fórum is pont ezért került megrendezésre. Nem annyira ünnepelni szeretnénk az egységes piacot, csak azért, hanem egy alkalmat szeretnénk teremteni arra, hogy fontos eszköznek tekintsük az egységes piacot az európai gazdasági ismételt fellendítése szempontjából. Válságos időszakot élünk, úgyhogy az, hogy a 20. évfordulót nosztalgiára használjuk, vagy arra, hogy gratulálunk magunknak, hogy milyen ügyesek voltunk, ez nem elég, hanem a jövőbe is kell tekintenünk. Ezért a ma bemutatandó projekt, a 92-es generáció nagyon konkrét célcsoportot céloz meg, a fiatalokat, a fiatalok kapcsolatát az egységes piachoz, és azt, hogy hogy tekintenek erre. A három fő célja a kampányunknak, hogy a 20. évfordulóról megemlékezzünk, hogy az elért eredményeket megvizsgáljuk és mobilizáljuk a fiatal felnőttek jövőképét, milyen szerepet tudnának akár önök játszani ebben a projektben? Egy általános slide megmutatja az áttekintést a különböző cselekvésekről, amelyeket szeretnénk végrehajtani. Lesz egy csomó publikációnk online vagy papíron is, hogy emlékeztessünk az eredményekre, mert nagyon fontos arra is összpontosítani, hogy mi volt, ilyen volt, ilyen lett, mi változott közben. Az Európai Parlament is felkért minket, hogy egy gyakorlati útmutatót hozzunk létre az állampolgárok és a KKV-k számára. Október 15-én kezdődik az egységes piac hete, ebben a nemzet, az országok is, tagállamok is részt fognak venni. Nagyon hálásak vagyunk a parlamentnek, hogy az esemény megszervezésére a plenáris termet felajánlották. Szeptemberben egy videót fogunk kiadni, amit önök is felhasználhatnak és terjeszthetnek. Lesz egy szemináriumunk is június, július, szeptember, októberben az újságíróknak, amelyben az egységes piacra vonatkozó kérdésekre összpontosítunk. Szeretnénk, hogyha a képviselők is szerepet játszanának ebben. Aztán vannak új politikai intézkedések is, például az egységes piaci intézkedési csomag, amit az egységes piac hete előtt fogunk elfogadni. A vita tartalma erre is fog összpontosítani e hét során. Itt látható a menetrend, ezzel most nem fogok végig szaladni, hanem inkább a magára a 92-es generáció projektre térnék át. Ez már beindult. E projektet két héttel ezelőtt indítottuk be, tehát még az elején járunk. Szeptemberig tart, és a projekt nyertesei, hiszen itt egy versenyről van szó, vélemények és tapasztalatok gyűjtéséről a fiataloktól, tehát a győzteseket a az Egységes Piac hete nemzeti eseményein fogjuk bemutatni, és október 15-én Brüsszelbe is meghívjuk őket. Konkrétan miről is van szó? A 20 évesek számára egy versenyt hirdettünk meg, tehát csak a 92-ben születettek vehetnek részt benne. A 91-ben, 93-ban születettek is valóban, valójában részt vehetnek, de hát azért jobban hangozzék, azért a 92-esekre összpontosítunk. Ez a verseny nem csak a diákokat célozza, bár sok 20 éves egyetemi hallgató, hanem 20 éves vállalkozókat is keresünk, hogy bemutathassuk őket Európában. Olyan embereket is keresünk, akik már alkalmazottak, illetve munkanélküli fiatalokat is keresünk, hogy részt vegyenek aktívan e közösség életében. Mi a célunk? Hogy a véleményeket begyűjtsük különböző formátumokban, hogy tudatosítsuk a fiatalokban a lehetőségeket, amelyeket az egységes piac jelent, és bevonjuk őket a munkánkba, hogy rájöjjünk, hogy ma milyen hiányosságai vannak az egységes piacnak, hol vannak az akadályok, gyakorlati, kormányzati akadályok, mik a hiányosságok, és milyen új politikákra van szükség. Október után is szeretnénk további eszmecserére felhasználni ezt a platformot azok a fiatalok részvételével, akiket egy platformba összehoztunk. Ez egy kreatív verseny, különböző formátumokban lehet benyújtani majd a fiatalok által az információt, lehet cikket írni, videót, fotókat benyújtani, vagy akár képregényt is. Nem csak a kreativitás versenye ez, hogy a legjobb, legkreatívabb pályaműveket megtaláljuk, hanem a tartalomra is összpontosítani fogunk a szociális, illetve közösségi oldalakon is kampányt fogunk folytatni, hogy a fiatalok jövőképét és véleményét az egységes piacról összegyűjthessük. Különböző csoportokra osztjuk őket, oktatás, állampolgárság, gazdasági, munka, helyteremtési vállalkozói ö, témákról foglalkozunk, a szellemi tulajdonjogról, szerzői jogról és a környezetről is fogunk szólni. Az online kereskedelem, online vásárlás, ennek az akadályai. Ezeket is vizsgáljuk. Ezt a versenyt természetesen különböző ö, csatornákon fogjuk reklámozni, például a közösségi oldalakon, de a mentorokat is próbálunk mobilizálni. Van számos mentorunk, akik tapasztalt emberek, a 20-as évek végén, 30-as elején járnak, a karrierjük elején, de már van tapasztalatuk a különböző kreatív formátumokban, és segíteni tudnak ezeknek a fiataloknak kifejezni maguknak. Vannak a, az NGO-k és a magánszektor részéről is partnereink, akik segítenek mobilizálni az embereket és rábírni őket a részvételre. A főigazgatóságok beli kollégáink is, például a cselekvő ifjúsággal foglalkozó kollégák is majd terjesztik az igét. Egy zsűri fogja itt megítélni a pályaműveket nem csak a kreativitás, hanem a tartalom alapján is, és majd az egységes piac hetén fogjuk ezeket bemutatni. Szerintem nagyon energikus lesz majd ez az esemény itt a plenáris teremben, hiszen rengeteg 20 éves fog részt venni az eseményen. Fontos, hogy megtudjuk, hogy mit gondolnak az elkövetkezendő 20 évről, illetve a belső piac jelenlegi helyzetéről. A következő dia egy fontos elemre összpontosít, ugyanis a díjak között fognak szerepelni gyakorlati programok is. Nem csak azt fogjuk mondani, hogy hát a tiéd volt a legjobb videó, hanem fogunk segíteni abban is, hogy el tudja helyezkedni egy gyakornoki helyen, és be tud indítani a professzionális karrieredet. Mit tehetnek a képviselők, ennek érdekében. Persze, tudják reklámozni kicsit a weboldalunkat, beszélhetnek a választókerületükben erről a lehetőségről a fiataloknak, egyetemistáknak, akár gyakornoki helyet is fel tudnak ajánlani egy fiatalnak, maximum 20 ilyenre lesz szükség. Lehetnek önöknek is lehetőségei arra, hogy a közösségi oldalkon kampányoljanak, akkor ezt kérem tegyék meg. Aztán egyéb publikációkban vagy kiosztott dokumentumokban is hirdethetik ezt a versenyt. A tagállamok, a parlament és a bizottság egy olyan hallgatóságot próbál megtalálni, akiket nem voltunk be eddig eléggé abba, hogy az egységes piacról szóló véleményeket kifejtsék, pedig az ő jövőjüket is meg fogja ezt határozni. Köszönöm a figyelmet. Ja, ganz herzlichen Dank. Ähm, nagyon szépen köszönöm. Remek, hogy ilyen hamar hallunk erről. A parlamentben van egy munkacsoport, amely majd önnel, önnel együtt további javaslatokat fog kidolgozni. Még akkor is, hogyha ön elég visszafogottan fogalmazott, én helyesnek tartom azt, hogy az elért eredményeket Hát, Igen, és az elmúlt húsz év eredményeit felidézzük most, amikor arra van szó, hogy ismét vissza akarják állítani a sorompókat. Hát még egyszer nagyon köszönöm, megnyitom az eszmecserét. Néppárt. hát sorrendet szerette volna betartani, mindegy, hogy most a szépséget veszük el alapul a sorrendhez, vagy mit. Uh, generation 92. A 92-es generáció. Tetszik nekem ez az ötlet a gyakornokiságról. Én részt vettem a Digimarktban egy ülésen, ott nem volt szó erről a gyakornokságról. Uh, azt gondolom, hogy itt együttműködésre van szükség. Önök is nyilván ajánlanak gyakornoki állásokat. Ugye mi is ajánlunk gyakornoki állásokat, akár össze is foghatnánk, és az hozzáadott érték lenne, hogyha mi eh, a kollégák körében eh, előmozdítanánk eh, a gyakornokság odaítélését 20 éveseknek, hogy részt vehessenek ebben a versenyben, mert azt gondolom, hogy ezt szánják ugye a csúcseseménynek a, a, a rendezvények között, hogy, hogy ez tényleg nagyon energikus legyen, és új ötletektől duzzadó. De hogyha a kollégákat mi mozgósítanánk, akkor akkor az talán még jobb lenne. Egyébként reklámozni is kéne ezt a, ezt a Generation 92 ötletet, még nem nagyon látjuk sehol. Szerintem elég nagy reklámra lenne szükség ahhoz, hogy sok választ kapjunk. Köszönöm, Gephardt asszony. Köszönöm, elnök asszony. Én is nagyon hatásosnak, jónak tartom, amit hallottunk. Louis Greg kollégát szeretném kimenteni, betegség miatt nem tud itt lenni. Valószínűleg nagyon sok mondani valója lett volna, mert sokat gondolkozott már ezen a kérdéskörön. Én is ezt tettem, és valóban ez a példa, amit hallottunk, egy nagyon szép példa volt, de hogyha nem kínálunk fel gyakorlatot, gyakornoki lehetőséget ennek a két fiatalnak itt az, az intézményben az problémát okozhat. A vállalatok, hogy hogyan nyújtanak lehetőséget a gyakornokoknak, az az ő dolguk, de nekünk itt az Európai Unióban ez a feladatunk, és itt az európai intézményekben ezt nagyon fontos, hogy megtegyük. Szeretnék visszakérdezni valamire október 15-ére mit is terveznek pontosan? Ön azt mondta, hogy valami nagy eseményt terveznek, és örül annak, a bizottság tisztelt képviselő, hogy a plenáris ülést a rendelkezésre bocsátják. Én azt hittem, hogy valami közös ünneplésről van szó, ezért ez a megfogalmazás egy kicsit zavart. Mi közösen eh, tartunk egy rendezvényt a nagy a plenáris nagy teremben, de mi konkrétan a tervek? Erről semmit nem hallottunk, erről ő nem mondott semmit. Pedig ez engem nagyon érdekelne ugyanis ez egy olyan pont, ahova megint csak a fiatalokat is be lehetne vonni. De ha jól értettem, a díj átadás, ez valami más dolog. Hogyan kapcsolódik ez a kettő egymáshoz? Ez lenne a kérdésem, ami nagyon fontos számomra. Azután, miért nem hozunk létre egy ifjúsági parlamentet ehhez a kérdéskörhöz? a 20 évesek köréből. A fiatalok körében az eszmecsere egy ilyen parlamenti szerepjáték keretében talán nagyon jó gondolat, és ugye van webstreaming, az interneten keresztül is nyomon lehet követni, tehát akik nem ülnek itt, azok is az interneten keresztül velünk lehetnek, és ezzel így még sokkal több fiatalhoz eljutnánk, azon túlmenően, ami már szerepel a bizottság javaslatában is. Ma reggel, amikor olvastam az újságot, felfedeztem egy nagyon érdekes dolgot. Tegnap Baden-Württemberg eh, szövetségi tartományi parlamentjében nagy ünnepség zajlott, 60 éves eh, Baden-Württemberg. Ezzel kapcsolatban volt egy érdekes cikk az újságban. Fontos személyiségek mellett három fiatalt is meghívtak az ünnepségre, hogy ők is mondják el, ők hogy látják eh, Baden-Württemberget, hogyan integrálódik Baden-Württemberg Európába az ő megítélésük szerint. Lehet, hogy eh, ezen a tervezett október 15 ünnepségen is lehetne valami ilyesmi, ilyesmit csinálni. Felolvasnék egy mondatot egy, ebből a cikkből. Az egyik fiatal, Julian Rapp, eh, ügyvéd Bojtár azt mondta, hogy Európában már nem fontosak a helyi elhatárolódások, bár a helyi szín, a kulőrlokál azért ugyancsak fontos. Tehát gyakorlatilag azt akartam mondani, hogy Baden-Württemberg nagyon szép, de Európa még szebb. Hogyha ilyen fiatalokat találunk, és ebből valami jó dolog kisül, az egy nagyon szép történet lenne. Megengedtem magamnak, vettem a bátorságot, hogy néhány ötletet ötlettel előálltam. I think it's a good idea. In... Köszönöm, eh, elnök asszony. Szerintem is jó ötlet egy pénzügyi válság eh, közepette a belső piacra koncentrálni és eh, munkahelyeket teremteni, szükséges és növekedésre is szükség van. Most kellene tehát reklámozni a belső piacot. E, és e, a Generation, ez a 92-es generáció program, nem tudom, hogy egyáltalán hány emberről van szó, hány 20 éves e, fiatal él Európában. Nekem ami hiányzik ebből a programból a közvetlen kapcsolat az egyetemekkel. E, hiányoznak a tévéreklámok, nem láttam ilyet. E, tehát tényleg azt kéne, hogy a lehetőleg e, szélesebb körű támogatást kapjuk meg. A szociális média persze, vagy a társasági média persze jó, én nem használom, de nem tudom, hogy a jelen körülmények között mennyi embert tudunk elérni. Nem tudom, hogy egyáltalán hány húsz éves tud arról, hogy van egységes piac. A legtöbb hallgatói csoport, akik hozzám jönnek, nem tudják a különbséget, mi a különbség egy biztos és egy európai parlamenti képviselő között. Tehát jó lenne elmondani a hát, vagy legalábbis megszervezni azt, hogy a fiataloknak magyarázz el valaki, hogy miről van szó. Mondjuk egy olyan feladatot kellene kiadni nekik, hogy készítsenek egy beszélgetést valakivel, aki akkor született, amikor az EU-t megalapították, ilyen oral history alapon, esetleg gondolkozhatunk a jövőre nézve egyfajta kiáltványban is, készítsenek egy kiáltványt, hogy szerintük hogy fog kinézni 2070-ben az Európai Unió. Kérdezzenek meg kreatív embereket, ez szenáriókba való gondolkodás. Egyébként lehet, hogy az EU akkor már nem fog létezni, ez lenne az én jóslatom és a másik pedig az, hogy lesznek-e a tagállamokban még események ezen kívül. Nächste Gruppe, die Grünen, sind nicht mehr da. Következő frakció, zöldek, nincsenek jelen.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 úgy tűnik hiányzik. Minket, európai parlamenti képviselőket is be kellene vonni ebbe az eseménybe. Sok a kapcsolatunk a választókörzetünkben, vállalatokkal, egyetemi intézményekkel, és hiányzott nekem az elhangzottakból, az, hogy az Európai Parlament belső piaci bizottságában dolgozó képviselőket is bele kellene vonni ebbe az eseménybe és hogyha már a bizottság képviselőkhez fordulhatok, akkor kérem, hogy küldje el nekünk írásban is ezt a prezentációt, hogy jobban elgondolkozhassunk azon, hogy azokat a 20 éveseket, akikről Tóni beszélt, hogyan tudnánk rábírni arra, hogy vegyenek részt ezen a versenyen. Nagyon jó lenne, tehát ha megkapnánk a szlájdokat, az előadás anyagát, hogy jobban tudjuk mozgósítani ezeket a 20 éveseket. Tolinak teljesen igaza van, a fiatalok értik, hogy az Európai Unió mit jelent, de a belső piac koncepciója kevésbé ismert a fiatalok körében. Tony Manders egyébként támogatom, amit a további reklám tevékenységről mondott. Szeretnék én is felvetni valamit, amire majd ön mindjárt válaszol. Az egyik kollégám említette, hogy a, jó lenne reklámozni ezt az eseményt a tagállamokban, a televízióban, itt az EU mindent reklámoz, tej, virág, minden előjön a TV reklámokban. Talán jó lenne, hogy a belső piac 20 éve az elért eredmények, ez is szerepeljen egyszer a tévében. Talán ezt a gondolatot is felkarolhatja majd a munkacsoport, amely az összegzést készíteni, készíti. Tony, még egyszer. Because it's perhaps wise that we ask the members. Talán bölcs lenne a tagállamokat megkérdezni, akik ugye a támogatásokat kapják, és amelynek kötelező jelleggel egy kicsi részét tévéreklámokra kell, hogy költsék, és hogy a tévéreklámoknak egy kicsi részében felírják, hogy és ez az Európai Uniónak köszönhetően jött létre. például az összes közintézmény esetében is egy százalékot, mondjuk ö, ö, szobrokra, ilyesmire kell költeni. Ez a művészeknek is jó, és akár az EU-nak is jó lehetne. Igen, ez Németországban is van, a bizottságé a szó. De mielőtt a bizottság szó Róza. Once again to the stage. I understand that this... Visszatérnék még egyszer ezekre a gyakornoki helyekre. A bizottság az Európai Parlamentben is hirdet ugye gyakornoki helyeket, de hát talán megkérdezhetnénk, hogy melyik parlamenti képviselő szeretne ebben részt venni, és akkor erről egy listát nyilvánosságra bocsáthatnánk. Szeretném, hogyha itt együttműködnénk, hiszen itt egy közös eseményről van szó végül is. Ja, Herr Dering, it's our common event. Igen, Dering úr, ez közös rendezvényünk. Köszönöm, és köszönöm ezeket a kérdéseket is, mert lehetőséget biztosítanak számomra, hogy néhány dolgot tisztázzak, illetve viszek vissza az irodába néhány javaslatot is. Ami a, az esemény reklámozását illeti, a social médiával kezdünk. Nyilvánvalóan ebben is a mepek, a képviselők komoly szerepet játszhatnak majd. A TV reklámokat is megvizsgáljuk, de az egy nagyon drága módszer, meg kell nézni a költségvetésünket, ugyanakkor elhangzott itt érdekes javaslat is. Tehát mindenképpen át kell, meg kell vizsgálni ezt a kérdést. Egy dolog, amivel foglalkozunk, az az, hogy partnereket vonjunk be. Már is 200 partner szervezet van, például Vidéki Fiatalok Egyesületei, illetve egyetemi közösségek, hallgatói közösségek bizonyos ágazatokból, tehát mondjuk, mit tudom én, gyógyszer, gyógyszerész hallgatók szövetsége, vagy agrármérnök hallgatók szövetsége. Nyilván így reagálunk, így próbálunk kapcsolatot felvenni ezekkel a szervezetekkel, ezen kívül azokkal a szervezetekkel is, amelyek az ifjúsági munkanélküliség megszüntetésén munkálkodnak, és reméljük, hogy ezek a kapcsolatfelvételek szintén hasznosak lesznek, és egy közösségi részvételt fognak generálni. A, az Európai Parlament is részt vesz már az irányító testületben. Két napja volt először az önök képviselője is ott. A díjkiosztást összekötjük majd a központi eseményel azt akarjuk, hogy ez egy dinamikus esemény legyen, és nem mindennapi, tehát nem az a fajta esemény, ami általában az Európai Bizottsághoz kötődik. Nyilván ki kell tekintenünk a régiókra is, például, hogy Baden-Württemberg mit tesz ebben az ügyben. Az is igaz, hogy a fiatalok egy része semmit nem tud a belső piacról, milliók nem tudnak semmit a belső piacról nyilván. És ez a projekt a maga szerény eszközeivel ezt a problémát is kezelni akarja. Az interakció és a websájtok révén megpróbáljuk tudatni velük, hogy miről is szól az egységes piac KKV-kat is be akarjuk vonni, aztán a nagy cégek közül is megpróbálunk bevonni minél többet médiacégeket és fiatal felnőtteket is. A parlament, parlament együttműködésére mindenképpen feltétlenül számítunk. Ja, vielen Dank. Ähm, Köszönöm szépen. Nyilván észrevették, nagyon sok az ötlet, és feltételezem, hogy még a nyári szünet előtt ebben a szakbizottságban legalább még egyszer terítékre kerül ez a téma. Szerintem beszélnünk kellene erről, hogy meghalljuk öntől, hol tartanak, és október 15-ével kapcsolatban is még talán adhatunk mi is inputokat, ötleteket. Nagyon köszönöm. Tony, köszönöm szépen. Rendszerint a módosítók benyújtásának a határidejét meg szoktuk határozni. Elnök, Tóni, van egy munkacsoport, gondolom, hogy a liberálisok közül is van a két tagja ennek a munkacsoportnak, és ez a munkacsoport folyamatosan egyeztet a bizottsággal. Ez az egyik dolog. Igen, te vagy, te is tagja vagy ennek a munkacsoportnak. A másik dolog, a munkacsoport még egyszer napirendre kellene, hogy tűzze ezt a témát a nyári szünet előtt, valamikor délelőtt tízkor, amikor mindenki itt van. Akkor már csak egy maradt hátra számomra. A következő ülés május 8-án kedden lesz, egésznapos ülés. Most pedig még egy kellemes csütörtök délután kívánok.